rozpoczynania obrad powinna być prowadzona dopiero w nowej kadencji. Azt gondolom, hogy új kezdési időt kell az új parlamenti ciklusban bevezetni. Mindenki hozzászokott ahhoz, hogy háromkor kezdődik a délelőtt, délutáni ülés, és ezért mindenki e felé tendál. Tehát egyre többen késnek, lehet, hogy még többen nem értek ide, mert nem jöttek rá, hogy fél háromkor kezdődik az ülés, de túl sokáig nem várhatunk. Ahogy valószínűleg tudják, a tolmácsok kérték, hogy egy közleményt beolvashassanak, úgyhogy most kérem a tolmácsokat, hogy olvassák be a bejelentésüket.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 a szakbizottságunkban, európai biztosunkkal, Andriu Katis, egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős európai biztossal. Köszönjük szépen, hogy eljött. Mikor járt itt legutóbb? Nem emlékszem pontosan. Nagyon örülök, hogy itt van most közöttünk a ma délután ülésünkön. Ami az ön által felvetett különböző kérdéseket illeti, több kérdésre is ki fog térni, és természetesen nagyon sok mindenről szeretnénk tárgyalni. Állatjólét, állategészségügy, élelmiszer, biztonság, növény, egészség, a növények kártevői, állatjólét, a transport folyamán és Dorman úr, az előadónk ezen kérdéssel kapcsolatban. Tehát az állatjólét a szállítás során. Az MV szakbizottság is foglalkozik ezen kérdésekkel, és felmerült a kérdés, hogy egyáltalán az Agri Szakbizottság hatáskörébe tartoznak-e bizonyos kérdések, hiszen azon szabványokról beszélünk, amelyeket erre a területre kell alkalmazni. Természetesen minnyáján támogatjuk azt, hogy garantálhassuk a szállítás során az állatjólétet. Azt gondolom, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tenni azért, hogy ezt garantálhassuk. talán kevesebbet kellene szállítani az állatokat, és sok mindent tehetünk általában azért, hogy a szállítás során is javítsunk a körülményeken. Az élelmiszerbiztonság is fontos kérdés a harmadik országokkal kapcsolatban. Valószínűleg tudnak róla, hogy a szakbizottságunk delegációt indított Brazíliába, a DG Santé kollégáival is kapcsolatban állunk. És az igazgatójuk szintén itt van az ülésünkön. Köszönjük szépen, hogy eljött. Biztos úr, most megadom önnek a szót. És miután önt meghallgattuk, a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket. Meghallgatjuk az ön válaszait a feltett kérdésekre majd pedig a szakbizottsági tagok is lehetőséget kapnak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, vagy észrevételeket mondjanak el. Kicsit késésben vagyunk, úgyhogy kérem, gyorsan lépjünk tovább, megadom a szót biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Ezen éves párbeszéd mindig nagyon fontos találkozó, hiszen lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük az előrelépést, és reflektálhassunk fontos kérdésekkel kapcsolatban, amelyek az elmúlt 12 hónapban történtek. Ezen túlmenően jó bizonyítékok, ezen viták arra, hogy a lehető legmagasabb szinten próbáljuk fenntartani az emberi, állati és növény jólétet, az élelmiszerbiztonság és az állategészségügy kérdéseit. Nagyon örülök tehát ennek a mai lehetőségnek. Szeretnék főbb kérdésekre rátérni, amelyek a legfontosabbak az önök szakbizottsága számára, az európai polgárok és a biztonság számára. Elsőként, tudván, hogy már nemrég beszéltek erről a kérdésről, azzal kezdeném, hogy felhívom az önök figyelmét a nemrég elfogadott végrehajtási rendeletre, az önkéntes származási jelölésre az élelmiszer címkézésben. Ezen új intézkedéssel Biztosíthatjuk, hogy a fő összetevő származásával kapcsolatos információval nem lehet félrevezetni a fogyasztót. Egyértelmű kritériumokat használunk, ezzel tudjuk biztosítani, hogy egyenlő esélyeket nyújtunk az iparban mindenkinek, és a fogyasztók is ugyan azon értelmezés alapján tudják eldönteni a döntéseiket. Bizonyos összetételekre vonatkozóan egyes tagállamokban már vannak szabályok, és ezen tagállamok bejelentik a bizottságnak, hogy ennek milyen hatása van a belső piacra, és hogyan működik. A nemzeti élelmiszerlánc címkézési téma rendkívül érzékeny, így figyelembe vesszük ezt a kérdést. Már létezik ezen területen szabályozás, de rendszeresen teszteli a már bevezetett rendszerünket a különböző állatbetegségek és növénykártevők megjelenése. Önök is tudják, hogy globális megközelítést kell alkalmazni. Hogyha az állat és növényegészségügyöt fenn akarjuk tartani, akkor fontos, hogy koordináltan tudjunk reagálni a válságokra, stratégiai jelleggel és gyorsan. A Xilella esetében szigorú európai intézkedéseket hoztunk, és a fejleményekhez, a fejlemények fényében mindig frissítettük, azért, hogy az európai területeket megvédhessük. De még inkább fel kell gyorsítani a közigazgatási eljárásokat minden tagállamban. Hasonlóan az afrikai sertéspest is az Európai Unióban komoly veszélyt jelent minden tagállamban a húságazatra. Nem csak azon tagállamokban, amelyeket közvetlenül is érint a betegség. A bizottság különböző mobilitási korlátozásokat vezetett be az élő sertésállatokra, és folytatjuk a tárgyalásokat nemzetközi szinten azért, hogy biztosíthassuk, hogy a kereskedelmi partnereinkkel megoldást találunk. Ami a helyi közösségekkel fenntartott párbeszédet illeti, ez rendkívül fontos azért, hogy megfelelően lehessen végrehajtani a bevezetett intézkedéseket mindkét esetben. Ez különösen igaz a népszerűtlen intézkedések esetében. További erőfeszítésre van szükség a vadászokkal is, az afrikai is esetében. Márciusban, idén márciusban Szofiában volt egy ülés, amelyet a bizottság és a bolgár elnökség szervezett. Sem az állatok, sem az állatbetegségek nem állnak meg a határokon. Ezért fontos erős reakciókat elérni. Mi felelősségünk a bizottság és az önök, a szakbizottság tagjainak a felelőssége kommunikálni arról, hogy ezen reakciók közös jót szolgálnak. Máskülönben súlyos következményei lesznek ennek a mezőgazdaságra, az állategészségre és a gazdaságainkra. Nagyon komoly kihívás az afrikai sertéspest is, de gyakran a kihívás egyben lehetőség is a javulásra. És ez igaz az élelmiszercsalásra is. Tavaly a fipronil válság vezetett egy Európai Uniós értékelésre az élelmiszerbiztonsági rendszerekkel kapcsolatban. A tanulság ennek, ezen válságnak az, hogy meg erősebb az élelmiszerbiztonsági rendszerünk, és meg kell erősíteni. Milyen változásokat hoztunk? Továbbra is végrehajtjuk az akciótervet, amelyet a miniszteri konferencia után vezettünk be. A bizottsági szolgálatok és a tagállami korrespondensek három hálózatot hoztak létre, administratív segítségnyújtás, gyors figyelmeztetési rendszer és élelmiszercsalás. Erre vonatkozóan egy informatikai rendszert hoztak létre, ez volt a miniszterek konferencia következtetése ezen rendszernek idén évvégéig kell felállnia. Felülvizsgáljuk a joganyagokat ezen változások támogatására, és új hivatalos kontrollrendele rendelkezéseket vezetünk be. Április óta foglalkoznak ezzel a tagállamok. Most már hibátlanul működik a rendszer, tovább kell javítani az ellenőrzésen, de biztos vagyok abban, hogy ezen új intézkedéseknek komoly kihatásuk lesz. Még mielőtt rátérnék arra, hogy a tagállamok milyen fontos szerepet játszanak az élelmiszer rendszerünk integritásában, például a gyors figyelmeztető rendszer az élelmiszer és takarmány tekintetében szint továbbra is fő felelősségben a tagállamok kezében van. Másrésztről a bizottság biztosítja, hogy gyorsan lehessen az információt átadni a rendszerek és a tagállamok között. A tagállamoknak fontos szerepük van a reziduális monitorozás és a gyors segítségnyújtás tekintetében, és abban, hogy gyorsan lehessen a válságokra vagy kockázatokra reagálni. Sikerült javítani a rendszeren, de ez minden résztvevő fél kollektív erőfeszítésének köszönhető. Az élelmiszer standardok nemzetközi partnereinkre is vonatkoznak, akik az EU-ba szeretnének exportálni. Biztosítatom önöket, hogy a bizottság minden szükséges lépést megtesz azért, hogy az európai polgárok éle, egészségét megvédhesse. És ez biztosan így van a brazil hústermékekkel kapcsolatban is. Amikor a brazil húscsalás esetek napvilágot láttak, a bizottság egyből felkérte a brazil felet, hogy intézkedjenek, hogy biztosíthassák azt, hogy az EU-ba exportált termékek megfelelnek az előírásoknak. És közben megerősítettük a határokon az ellenőrzést az illetékes végözgatóság két auditot rendelt el Brazíliára vonatkozóan tavaly óta, és jelenleg értékeli és véglegesíti a brazil hústermékek és állati származású termékek tekintetében. 20 brazil létesítményt tiltottunk be, pontosabban az ők exportját betiltottuk, és még egyszer szeretném elmondani, hogy a brazil miniszteri találkozón is elmondtuk, hogy fontos biztosítani azt, hogy az EU-ba exportált termékek megfeleljenek az előírásoknak. További intézkedésekre is készen állunk, amennyiben erre szükség van. Ami a korszerűsített EU-Mexikó megállapodást illeti, van egy külön fejezet, amely az élelmiszerbiztonsági és növénybiztonsági kérdésekkel foglalkozik. A bizottság megerősíti azt a képességét, hogy biztosíthassuk, hogy csak olyan marhahús kerül az Európai Unióba, amely az Európai Unióba történő export feltételeknek megfelel. Ezzel tudjuk garantálni azt, hogy soha nem kezelték hormonnal az adott marhahúst. Ezt megtesszük, még mielőtt döntenénk arról, hogy ezt a szintézkedést engedélyezzük-e. A kereskedelemmel kapcsolatban szeretném még kiemelni, hogy a bizottság minden tőle megtesz azért, hogy Kína piaci hozzáférése, Európai Uniós piaci hozzáférése külön kiemelt témaként szerepeljen. Hogan és Malmström biztosokkal együtt működünk azért, hogy meggyőzhessük Kínát, hogy az ő érdekük is az, hogy betartsák a nemzetközi vállalásokat, és így vehessenek részt a nemzetközi piacokon. Május 27-én a mezőgazdasági miniszterekkel tárgyaltunk ezen témáról. Hogan biztos úr beszélt arról, hogy Kína kéri, hogy a marhahús piachoz hozzáférhessen, és a jövő héten Katainen úr fog találkozni kínai felekkel. Azt akarjuk elérni, hogy a mi rendszerünk robusztusságát és a termékeink biztonságát így tudjuk garantálni különböző intézkedéseket vezettünk be az Európai Uniós állatjóléti stratégia keretein belül. Örömmel mondhatom el, hogy ezen akciókat lezártuk. Három arra vonatkozott, hogy az Európai Uniós joganyagokat kell megerősíteni. Ami a sertés jólétre vonatkozó ajánlást illeti, ezt 2016-ban fogadtuk el, az iránymutatásokat 2017-ben, a bevágyakorlatokról szóló tanulmányt 2017-ben lezártuk, és a bizottság hat jelentést fogadott el. Az egyik az EU nemzetközi állatjóléti tevékenységére vonatkozik. Ebből kiderül, hogy az EU úttörő szerepet játszik globális szinten is az állatjólét tekintetében. Komoly hozzáadott értéket jelent, ha egy termék a legmagasabb állatjóléti standardoknak is megfelel. Az öt további jelentés technikai kérdésekkel foglalkozik, ideértvén a szarvasmarha lemészárlását. Az Európai Uniós állatjóléti platformot is létrehoztuk 2017-ben. Idén márciusban a bizottság kijelölte az első Európai Uniós referencia központot az állatjólét kérdésében. Most pedig rátérnék egy rendkívül fontos kérdésre minnyájunk számára. A bizottság új európai akciótervet vezetett be tavaly nyáron az antimikrobiális rezisztencia területén. Az akcióterv első lépéseit már bevezettük. Az előrelépési jelentést nemrég hoztuk nyilvánosságra a honlapunkon, és ezt rendszeresen frissítjük. Nagy örömmel várom az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentését az akciótervvel kapcsolatban. Az antimikrobiális rezisztencia elleni fellépés kollektív erőfeszítés, a parlamentnek ebben nagyon fontos szerepe van. Örülök annak, hogy a tárgyalások az új Európai Uniós szabályozásról az gyógyszeres táp tekintetében sikeresen lezárult ebben a hónapban, konkrétan ezen a héten. Mindkét rendelet nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan lehet az antimikrobiális rezisztencia ellen fellépni. Köszönjük elődő asszonynak az általa végzett kiváló munkát. Tegnap beszéltünk a gyógyszeres tápról. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Az Európai Uniós Biztonsági Rendszer egyik alapja az átfogó élelmiszer joganyag, de persze egyik rendszer sem hibátlan, úgyhogy nem szabad a babérjainkon ülni. Fontos a változásokra mindig reagálni. Idén reagáltunk arra, hogy hogyan lehetne tovább javítani az Európai Uniós kockázati elemzés átláthatóságán az élelmiszerlánccal kapcsolatban. Ezzel a céllal, erre a célra gondolván az Európai Unió azt gondolja, hogy célzottan kell felülvizsgálni az általános élelmiszer joganyag bizonyos fejezeteit és részeit. Javítani kell az átláthatóságon az eljárások során. Az Agrifis tanácson és az MV szakbizottságban az Európai Parlamentben áprilisban foglalkoztunk ezen kérdésekkel. Több konzultációt is folytattunk Európai Bizottsági Javaslat következményeként, és szeretnénk egy nyilvános konzultációt tartani, ez 8 héten keresztül tartotta. A javaslat alapja négy pillér. Elsőként növelhetünk az átláthatóságon azáltal, hogy a szakemberek és polgárok hozzáférnek a főinformációhoz, amelyet az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség felhasznál már a korai szakaszban. Lehetne javítani a kockázatelemzésben felhasznált tanulmányok minőségén, a harmadik cél fenntarthatóság az EFSA rendszerében, és nem szabad természetesen korlátozni az EFSA függetlenségét, de megfelelő szakvéleményt kell felhasználni. Ezen kívül javítani kell a kockázattal kapcsolatos kommunikáción is. Az EFSA, a tagállamok és a nyilvánosság tekintetében. 2019 tavaszára vállaltuk, hogy ezzel kapcsolatban javaslatokat készítünk elő. A parlament és az önök szakbizottságának támogatása nagyon fontos, hogyha ezen célokat el akarjuk érni. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy egy nagyon gyümölcsöző és jövőbe tekintő tárgyalás kezdetén járunk. Nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét. Köszönöm. Queen. Nagyon köszönöm, biztos úr. Nagyon köszönöm, most pedig a koordinátoroknak kettő percük van. Ember két perc. Ön az első. Vász úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Andriukátis biztos úr, hogy eljött, sajnos az elején nem voltam itt, de tudom, hogy ön illetékes ezen területeken, és kiváló munkát végez. Ezért szeretnék köszönetet mondani. Nagyon nagy figyelemmel követem az ön fellépését, és örülök annak, hogy mindig megpróbálja a mezőgazdaság érdekeit figyelembe venni. Ezért tudom, hogy mióta ön itt a biztos nagyon kiváló munkát végzett. Ami az antimikrobiális rezisztencia kérdését illeti, Németországra vonatkozóan megnéztem a statisztikát. Ha megfelelő intézkedéseket hozunk, akkor el lehet vele érni célokat. Fontos tudni, hogy 2011-ben Németországban az antibiotika felhasználás 1706 tonnáról beszélt, négy évvel később már csak 805 tonna, tehát 900 tonnával sikerült csökkenteni az antibiotikumok felhasználását megfelelő intézkedések segítségével. Ami az emberi ö, gyógyszerkezelést illeti, hasonló célokat kellene elérni. Állatokkal kapcsolatban az antibiotikum felhasználását sikerült visszaszorítani, de az emberi gyógyszer tekintetében, gyógyszerek tekintetében még nem tudunk ilyen eredményeket felmutatni. Ezért lenne a kérdésem, hogy mikor fogunk olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek alapján aztán nem mindig a gazdákat vonják felelősségre, hiszen tudjuk, hogy most már nem annyira széles körű ennek a használata az állatok tekintetében. Ami a kereskedelmet illeti, 2010. októberében az Európai Parlament Strasbourgban döntött arról, hogy az agrárimportot csak akkor engedélyezzük, hogyha a mi fogyasztóvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi és szociális követelményeiket betartják. És ezt nagy többséggel szavaztuk meg, kétharmados többséggel. Ezen állásfoglalásra alapolhatunk. Amikor kereskedelemről beszélünk, akkor az előírásokat tiszteletben kell tartani az importokra vonatkozóan, és hogyha ezt valaki nem tartja be, az azt jelenti, hogy versenytorzításról van szó. És még egyszer szeretném elmondani, hogy milyen nagy a bizalmam az ön által elvégzett munkába. Köszönöm szépen. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is nagyon köszönjük, hogy itt van és bemutatta a prezentációját. Már régóta dolgozunk együtt, úgyhogy ismerjük, hogy milyen kihívásokkal és milyen anyagokkal találkozunk. Először is nagyon köszönöm, hogy érti, hogy milyen hatalmas kihívások előtt állunk. Köszönjük a javaslatokat, amelyeknek a célja az élelmiszer joganyagnak a javítása. Ezek a javaslatok igen érdekesek. Tegnap a PES szakbizottságban beszéltünk már ezekről a kérdés. Tegnap a mm, növényvédőkkel foglalko- növényvédőszerekkel foglalkozó szakbizottságban is már foglalkoztunk ilyen kérdésekkel. Ennek az általános élelmiszerjog anyagnak a felővizsgálata szerintem valóban szükséges, társadalomban is meg kell értetni, hogy a mezőgazdaság mennyire fontos téma, mennyire a középpontjában áll mindennek. Látni kell, hogy a mezőgazdaság az élelmiszerek, valamint a, az állat jólét, ezek mind összekapcsolódnak. Ez igazi kötelezettséget jelent számunkra, látnunk kell, hogy mennyire fontos ez a munkánkban Látjuk mindennapokban, hogy milyen visszafordíthatatlan ez az egész folyamat. Az emberi egészségben, illetve a környezetben is milyen hatalmas változásokon megyünk mi is keresztül. Mi Európai Unióként fel kell, hogy vegyük a lépést ezekkel a változásokkal. Lenne kérdésem is a munkájával kapcsolatban. Először is az átláthatóság témájában. Az átláthatóság alapvető fontosságú téma. Azt szeretném kérdezni, hogy az, önök, az ön javaslata egészen pontosan hogyan is teszi átláthatóbbá az eljárásokat, illetve a tanulmányokat, valamint a értékelést? És akkor lenne egy második kérdésem is, ami az elsőhöz kapcsolódik, a nyilvánosság hozzáférése az adatokhoz lesznek-e bizalmas adatok, és hogyha igen, akkor mely adatok maradnak bizalmasak, illetve a bizottság milyen ellenőrzést tud majd gyakorolni a laboratóriumok felett, amelyek e, ezeket a tanulmányokat készítik, illetve csak egy pár kérdést írtam fel, hogyan tervezi a bizottság az EFSA irányításának javítását, hogyan próbálja azt javítani. Hallhattunk arról, hogy az EFSA irányítását jobbá kell tenni, ez is nagyon fontos kérdés, és tisztelt elnök egy utolsó kérdés, hogyan próbálják javítani a kockázattal kapcsolatos tájékoztatást Európai Unió szinten. Köszönöm, köszönöm, biztos úr. McIntyre asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr, és nagyon köszönöm, biztos úr, ezt a prezentációt. Beszélt az imént arról, hogy mennyire fontos a biztonságos élelmiszerek jelenléte az európai piacokon, és mennyire fontos az, hogy ne legyenek komplikációk, ne legyenek komplikációk az importált hústermékek esetében sem. Hallhatunk az Európai Uniós állatjóléti stratégiáról is. Az első kérdésem az lenne, hogy az állatjóléti sztenderdeket önök hogyan alkalmazzák a az Európai Unió területére importált hústermékek esetében. Nagyon szeretnénk látni, hogy itt az Európai Unión belül ezek az állatjóléti sztenderdek hogyan valósulnak meg. Ez is jó lenne, hogyha a külföldről behozott, harmadik országból behozott hústermékekre ugyanezek az állatjóléti sztenderdek vonatkoznának. A második kérdésem pedig, ez is nagyon ez kolléga nagyon jó megjegyzésével kapcsolatos antimikrobiális rezisztencia témában. Azon gondolkodtam, hogy ön biztos úr beszélte arról, hogy a bizottságban ö, hogyan is állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Olyan, mintha meggyőznék az embereket arról, hogy mit kell csinálni, de nem lenne emögött jogszabályozás. Az Egyesült Királyság ebben már nem kívánt ugye, részt venni. Az antibiotikumok felírása az Egyesült Királyságban emberek számára egy ö, olyan eljárás, amelynek a keretében sikerült 2 millióval, egy évvel 2 millióval csökkenteni az antibiotikumok felírását. Nem tudom, hogy ezt a bizottságban mm, hogyan tervezik. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank, Herr Elnök úr, köszönöm szépen. Biztos úr, tegnap már a PESZ szakbizottságban meghallgathattuk. Köszönöm szépen. Tegnap is már a General Food Law-val kapcsolatban tartotta meg az előadását, és azt gondolom, hogy az ön által javasolt megoldás valóban elérheti az átláthatóságot, és jobb lesz a kommunikáció. Erre nagy szükség van. Ezt mindjárt elismerjük. Ami az afrikai sertéspestnis járványt illeti, a gazdáink nagyon aggódnak természetesen emiatt. Azt remélem, hogy végső soron minden úgy működik, ahogy azt mi tervezzük, nem vagyok ebben biztos. A megelőző intézkedéseket nem biztos, hogy be fogják tartani. Ami az állatjólét témáját illeti, ezzel már régóta foglalkozunk. A múlt héten Strasbourgban az INTA állatjóléti csoportjában nagyon súlyos adatokat mutattak be nekünk az élőállat vágóhíd felé való szállításával kapcsolatban is. Már korábban is lett volna egy kérdésem a levágásra szánt élőállatokat nem lenne szabad Európán kívülre szállítani, hiszen a határok másik oldalán már semmit sem tudunk biztosítani. Tehát a húst szállítsuk, ne az élőállatot. Új-Zélandról tudom, hogy nagyon erős törvényt vezettek be, ahol valójában nem lehet bizonyos feltételek betartása nélkül nélkül levágni az állatot, tehát először le kell vágni az állatot, és utána szállítani. Ez lenne a mi célunk. Ami az antimikrobiális rezisztenciát illeti, nagyon jó az ön át, önök által összeállított terv és a dokumentumok is. Azt szeretném, ami a haszonállatokat illeti, hogy különbséget tegyünk a haszonállat és a háziállat antibiotikamai között, hiszen nem tudom, hogy az állatolvosok, amelyek ház amelyek kisállatokkal foglalkoznak, vagy kutyával, macskával, nekik is be kellett tartani az antibiotikumokra vonatkozó előírásokat. Flanagan úr. Köszönöm szépen. Többször hallottam már önt, biztos úr, és mindig arra próbált minket biztosítani, hogy ami Brazíliából érkezik ide, az biztonságos, illetve a plusz termékek is, de ez valójában nem túl meggyőző, amit elmondott. Sokszor beszélt már erről, sokszor beszélt arról, hogy a fizikai ellenőrzés százszázalékos, hogy elég magas a mikrobiális ellenőrzés is. Nos, Brazíliában járt, és ön azt mondta, hogy nem ugyanolyan normákkal dolgozik a dolgoznak a brazil gazdák, mint Európában, egészen más például a mészár székeken is a helyzet. Nos, nos sokkal több mészárszék van Brazíliában, mint itt természetesen, de nincs meg a nyomot, nyomon követhetőség, és csak, ez, ez, csak, ez csak egy probléma. Miért nem lehet ezt megoldani. Hogy lehet az, hogy eh, az Európai Unióban az első pillanattól kezdve működnie kell a nyomon követhetőségnek? Minden egyes részletre kíváncsiak, rendkívül szigorú a jogszabály, viszont vannak olyan emberek, akiknek egész más normáik vannak. Lehet, hogy már unja ezt, sokszor beszéltünk ugyanis már erről, de hát ez az igazság. Egyértelmű, hogy itt kettős mérce van. Mi az értelme annak, hogy nálunk ilyen szigorúak a szabályok, hogyha bárki behozhat ide bármit, olyan helyről egészen más szabályok vannak. Brazíliában és hasonló országokban egyáltalán megnézi ezeket az állatokat, vagy csipeket szerel az állatokra, kamerákat, hogyan követik nyomon, hogy ugyanolyan normákat alkalmaznak-e az állattenyésztésben, mint Európában. Nyilvánvalóan sehogy sem követik ezt nyomon. Úgyhogy nem, ért, nem tudom, mi az értelme az itteni szigorú szabályoknak. Köszönöm. Ja, ich fange auch mal gleich mit Brasilien an. Én is Brazíliával kezdeném. Mi ott jártunk a helyszínen, és elmondhatom, hogy messze vagyunk attól, hogy Brazíliában ugyanazon normákat alkalmaznák, mint a miénk. Ennek ellenére a bizottság folytatja a tárgyalást, és ignorálja az általunk látottakat, ami a elhangzottakat illeti, egyszerűen úgy tesznek, mintha nem lett volna ennek eredménye. Például a Mercosur tárgyalásokkal kapcsolatban Mexikóban is nem hiszem, hogy összehasonlíthatnánk az ottani normákat a mélyeinkkel. Brazíliával kapcsolatban is, hát régóta intenzíven tárgyalunk a glifozátról, ez így van, de glifozátban tízszer annyi glifozátot alkalmaznak hektáronként, mint ami nálunk engedélyezett. Tehát megint csak nem ugyanazon feltételek mellett versenyzünk. Ezt egyértelműben ki kellene mondani. Ami a peszticideket illeti, tavasszal három neonikotinodot tiltottunk be, ezt megszavaztuk, és közben bizonyos országok azt mondják, hogy egy külön szabályozásra van szükség, és például Románia vagy Belgium most ismét alkalmazza. Hát hogy lehetséges ez? Vagy betiltunk valamit a piacról, vagy pedig valamilyen kivételes engedélyezést nyújtunk. Ezt be kell tiltani, mert amennyiben veszélyes anyagokról van szó, akkor a piacon nem szerepelhetnek azok. Egy másik kérdés. Ami az átláthatósági kezdeményezést illeti, én ezt nagy, nagy, nagyon nagy előrelépésnek tartom, ezt üdvözöltük. De sok minden függ a részletektől. Meddig megy el az átláthatóság, meddig mondhatják a cégek, hogy valami üzleti titok, és hogyan érhetjük el, hogy az EFSA olyan helyzetben legyen, hogy saját maga is bizonyítsa, hogy rendben vannak a dokumentumok. Ehhez több pénzre van szüksége az EFSA-nak, és független szakértőkre van szükség. Ez itt a gond hogy nincsen elég független szakértőjük. Még valami. A gyógyszerrendeletet megszavaztuk, és azt gondolom, hogy ezt nagy támogatással tettük. De, ahogy Albert is mondta, nem csak a tonnákról, a felhasznált tonnáról kellene beszélni, hanem arról is, hogy hogyan használjuk fel ezen szereket, ezt kellene pontosabban megvizsgálni. Egyetértek, hogy ami az emberi felhasználást illeti, ott is hasonló csökkentési célt kellene meghatározni, máskülönben sokat nem lépünk előre. Köszönöm. Egy nyúl. Köszönöm szépen. Biztos úr, nekem csirkefarmom van, és valójában ez az ön hatáskör, az, az antimikrobiális kérdéskör az első témám. Nos, valószínűleg ez a legnagyobb probléma, a legsúlyosabb problémák ma a mezőgazdaságban. Meg kell próbálni ezeket a gyógyszereket nem használni, nagyon fontos, hogy az, emberi, hogy az emberek ne terjedjen át ez a rezisztencia. Úgy gondolom, hogy a biovédelmi, biobiztonsági infrastruktúrát mindenképpen fejleszteni kell. Ez egy kiváló lehetőség. A szakértőim, ismerőseim mindenről beszélnek, de komoly infrastruktúrát kell kialakítani, és ez drága. Jó lenne, hogy egy kicsit eredetében gondolkodna a, bizot, a bizottság vannak olyan vad madarak, amelyek intoleránsak ezekre a kérdésekre. Nos, úgy gondolom, hogy ezeket a géneket, amik a vadon, amikkel a vadon élő madarak rendelkeznek, ezeket valamilyen módon át, át kéne plántálni a házi állatokba és házi madarakba is. Én semmilyen gyógyszert nem adok az állataimnak. Hogyha vala, ha mégis megbetegednek, akkor sajnos le kell őket vágni, és újra kezdődhet az egész um, körforgás. Nagyon-nagyon veszélyes lenne, ha az emberekre ez a rezisztencia terjedne. Vannak olyan vadon élő madarak, amelyek elkapják a madárinfluenzát, de utána meggyógyulnak. Nekünk ugyanezekre a génekre lenne szükség a, terme- a tenyésztett csirkékben. A gond az, hogy a, hogy a kint a szabadon nevelt, tenyésztett madarakat kedvelik az állattenyésztők, illetve az állat jóléttel foglalkozók, viszont ott sokkal könnyebb megbetegedni. Hogyan lehet elérni azt, hogy a szabadon élő csirkék és egyéb madarak ne, legyen, ne lépjenek semmilyen kapcsolatba a vadon élő madarakkal? Nos, tudom, hogy 40%-a kapnak a klímaváltozásra lesz majd fordítva. Szerintem ez pénzpocséklás, és sokkal inkább arra kéne ezt költeni, amiről az imént én beszéltem. Köszönöm szépen. Van egy elvi megállapodásunk az eljárásról, úgyhogy most a biztos úr felé fordulok, kérem válaszoljon a feltett kérdésekre, és utána pedig a többi képviselő tehet fel kérdéseket. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Hát beszélt a kapról és a pénz 40%-áról. Hát egyszerű a válaszom, a tanács és a parlament dönt a különböző értékekről és arányokról. Üdvözlöm Önöket itt a valóságban, nem egyszerű. Önökön múlik. De kollégák, az egyszerűsítés mindig problémákat generál. Desszúr kérdésével kezdeném, ha sorban haladjunk. Nagyon jó példákat hozott. Egy német esetről beszélt, a antibiotikumok használatáról. Több tagállam hasonlóan lép fel. Nos, volt egy olyan elképzelésünk, hogy eh, legyen egy erőteljes eszközünk arra, hogy eh, csökkentsük az antibiotikum használatát. Most számos eszközünk van, új típusú lehetőségek vannak, például a gyógyszeres tápok használatáról, avagy a állategészségügyben használt gyógyszerekkel kapcsolatban. Tehát önök, önök beszéltek az emberekről is. Amikor az akciótervet elfogadtuk az antimikrobiális ellenállásra vonatkozóan, akkor iránymutatásokat fogadtunk el az emberi használatra is, ez tavaly volt, és nagyon fontos az, hogy gyors diagnosztikus teszteket tudjunk használni, hiszen az a lényeg, hogy például a házi orvosok mi hamarabb hozzájuthassanak a diagnózishoz, hogy el tudják dönteni, hogy itt egy vírusról vagy egy baktériumról van, van szó megbetegedés esetén. Ehhez nagyon sok pénzt bocsátunk rendelkezésre. És eh, még egy díjat is kiosztottunk azoknak a fejlesztőknek, akik eh, gyorsabbá tették a diagnózis felállítását. Hát mondom, ez volt a cél, hogy hatékonyabban tudjanak diagnózist felállítani a házi orvosok. Egyébként a tanácsi ajánlások jelentek meg ezzel kapcsolatban, különös tekintettel a szezonális influenzára, ez egy nagyon jó példa. Az oltások lehetővé teszik azt, hogy a betegek száma csökkenjen, de azért vannak olyan emberek, akik megbetegednek, aztán különböző egyéb megbetegedések lesznek, és akkor lehet antibiotikumot használni. Mondom, az oltás is jó eszköz lehet. A szigorú mutatószámok is fontosak, a kórházi ellenőrzés, hogy kontrolláljuk az antibiotikum használatát, azokra gondolok, azokra az antibiotikumokra, amelyeket csak recepttel lehet kiváltani, illetve figyelni kell azt is, hogy az emberek milyen mértékben használnak antibiotikumot. Az utolsó téma ezzel kapcsolatban arra kérjük a tagállamokat, hogy a tagállami akcióterveket még az év végéig nyújtsák be. A cél az lenne, hogy az európai akciótervet, illetve a tagállami akcióterveket össze tudjuk hangolni, tehát ez egy koherens rendszer kéne, hogy legyen, és akkor tudnánk igazi előrelépést elérni. Andrew feltett egy kérdést, az élelmiszer jogszabályokra vonatkozóan általánosan milyen tanulmányokat lehet felhasználni, hogyan lehet nyilvánosságra hozni a tudósok munkáját, az EFSA irányításával kapcsolatban is egy kérdésre, illetve hogyan lehet megerős, megerősíteni az EFSA tudományos kapacitását, illetve a laboratóriumok ellenőrzését is felvetették. A mezőgazdaság, az élelmezés, az emberi egészség összefüggéséről beszélt. Itt is azt hiszem, hogy tágabb kontextus kell vizsgálni. Igen, a kapban azt javasoljuk, hogy az egészséges élelmiszerekre jobban koncentráljunk. Minden egyes tagállam természetesen maga dönt az élelmiszer politikájáról. Különösen a gyermekek, illetve a kamaszok esetében nagyon fontos az, hogy legyen egy igazi, konzekvens, erőteljes élelmiszerügyi politika. Mondom, mi abban próbáljuk segíteni a tagállamokat, hogy erre figyeljenek oda, mindehez pedig elérhető árak is kellenek. Ez egy fontos dolog. Ezzel mindenképpen foglalkozni kell, de hát a tagállamok hatáskör ez. Jó lenne, hogyha ezt sikerülne elérni. Aztán átláthatóság. A bizottság azt javasolja, hogy az összes tanulmány, ami eljut az EFSA-hoz, hogy azokat elemezze, azok automatikusan kerüljenek nyilvánosságra a folyamat elején. A bizalmas információt indokolt esetben, tehát bizalmas információt inform, indokolt esetben lehet védeni. Például ott van a szellemi tulajdonjog kérdése, vagy egyéb esetek is felmerülhetnek, ez az ágazati jogszabályoktól függ. De az EFSA-nak van egy pozitív listája, és ezután sokkal könnyebb lesz egyértelműbb kritériumok alapján beszélni a bizalmasságról vagy titkosságról. Az EFSA rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy elemezze ezeket a dokumentumokat, és ők döntenek a helyzetről. Hogyha valami nem felel meg a kritériumoknak, akkor azonnal nyilvánosságra hozzák ennek a tanulmánynak a tartalmát. Jó lenne, hogyha ezek a dokumentumok vagy tanulmányok eh, mi hamarabb elektronikusan elérhetőek lennének mindenki számára, de, mint említettem, meg kell védeni a szellemi tulajdonjogot, illetve a eh, személyes adatokat. Ezzel kapcsolatban 8 ágazati jogszabálytervezet. A lényeg az, hogy itt is legyen egy harmonikus és eh, konzisztens jogszabály korpuszunk, és itt, itt nem csupán a növényvédőszerekről van szó, függetlenül attól, hogy kinyújt be tanulmányt, vagy bármi mást az EFSA-hoz, vagy akár itt lehet szó élelmiszer kiegészítőkről is, minden egyes témában alaposan el kell járni, az adatokhoz való hozzáférés nagyon fontos, hogy az nyers adatokhoz hozzá lehet-e férni? Szerintem igen, teljes mértékben biztosítani kell a hozzáférést, kivéve olyan esetekben, amikor megindokolható, hogy miért kell bizalmasan kezelni egy, -egy adatot, e felé haladunk tehát. Még egy dolog, az EFSA irányítása. Javult a helyzet, Most már a nyilvánosság számára is látható az, hogy ki az, aki az iparról érkezett, érkezett, ki az, aki a parlamentból érkezett, ki az, aki a civil világból érkezett, ki az, aki a tagállamokból érkezett az EFSZ-en belül. Itt is kritériumok vannak, nem minden tevékenységre vonatkozóan igaz a teljes átláthatóság, az összeférhetetlenségre ugyanez vonatkozik, ezzel kapcsolatban is vannak intézkedés javaslataink. És azt szeretük volna még elérni, hogy az új MFF-ben legyen plusz támogatás az EFSA-nak, plusz az lenne az elképzelés, hogy 62,5 millió eurót kapjon az EFSA évente. Nyilván a jogszabályalkotók döntenek arról, hogy ez megtörténik-e. A tanács és a parlament dönt erről, de mi ezt javasoltuk. Ez az EFSA pénzügyi kapacitásának egy jelentős növekedése. Plusz embereket vehetnek fel, plusz munkatársakat. és újabb tudósokat vehetnek fel, alkalmazhatnak, nem csak a tagállamok képviselőiként, hanem az unión kívülről is. McIntyre asszony kérdése az állat jóléti normákat hogyan lehet alkalmazni a harmadik országokban. Egyértelműen szeretnék fogalmazni, Az EU jelen van a világ e- állategészségügyi szervezetben, és vannak globális állategészségügyi normák, ezek nem olyan szigorúak, mint az EU-s normák, de hát ez egy hatalmas szervezet, sok országot magába foglal. És nem könnyű bármilyen eredményt elérni, de ezt sikerült elérnünk. A második dolog, vannak két oldalú megállapodások. Például a közel-keleti országoknak nagyon sok technikai segítséget nyújtunk, megpróbáljuk megtanítani nekik, hogy hogyan lehet az állat jóléti normákat alkalmazni, vannak külön programjaink ezekben az országokban. És ne feledjük, hogy nagyon sok élő állatot éppen ezekbe a közel-keleti országokba szállítanak. És felelősségünknek érezzük, hogy az állat jóléti normákot javuljanak. Aztán a különböző szakszervezetekkel is, aztán a különböző kereskedelmi megállapodásokban is vannak állat jóléti passzusok. A Mercosur jó példa erre. Ők elfogadták azt, hogy a kereskedelmi megállapodásban az állatjóléti, illetve az antimikrobiális e, ellenállásra vonatkozó részek is benne legyenek. Nem egyszerű, de ne feledjük, hogy a kereskedelem egy kétirányú csere, hogy teljes mértékben betiltsuk az EU-ba irányuló kereskedelmet, hát már elnézést, de ezt nem lehet megtenni. Ez túlságos leegyszerűsítés, és úgy gondolom, hogy jobb képzést kell nyújtanunk azért, hogy biztonságosabb legyen az élelmiszer, amit a harmadik országokban hozzánk küldenek el, és évről évre dolgozunk ezen, próbálunk ezeknek az országoknak segíteni, hogy javuljanak az állat jóléti szabályaik. És kérem, hogy erről tájékoztassák az Európai Uniós mezőgazdaságban dolgozó személyeket és a gazdákat, és az önök feladata. Mondom, nem csak, nem arról van szó, hogy a bizottság vak, engem le lehet festeni úgy, mint egy csúnya ember, egy gonosz ember, de hát nem erről van itt szó felelősséget kell vállalnunk, hogy, másokan, hogy másoknak is segítsünk, hiszen az állat jólét egy elég bonyolult téma. McIntyre asszony beszélt az antimikrobiális ellenállásról is. Az Egyesült Királyság elég sok mindent elért már ezen a területen, de sok állam követi ezt a gyakorlatot, ami ott bevált. Létezik egy egészségügyi hálózat, ahol az összes tagállam képviselteti magát, és ebben a hálózatban pontosan az a téma, hogy hogyan lehet a bevált gyakorlatot elterjeszteni és az összes EU-s tagállamban megvalósítani. Elég sikeresnek mondható ez a kezdeményezés. Miller asszony az afrikai sertéspertésről kérdezett, és az állatjóléti nem, az élőállatok, az élőállatok szállításáról. Nézzük először az afrikai sertéspest is. Nos, az EU-ban is jelen van ez a probléma, és ez nagyon nagy kár, ez egy súlyos probléma. A balti országokban, Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon és Romániában fedeztek fel eddig, a, fedeztek fel eddig eseteket sertés, afrikai sertésfestésre, vagy csak a sertés ágazatban, vagy a sertés és a vaddisznó ágazatban is. Több intézkedést végrehajtottunk már, de a legfontosabb probléma az emberi faktor ellenőrzése. Nem csak vaddisznókról van szó, Hogyha az emberi faktorral kapcsolatos kérdéseket nem tudjuk szabályozni, akkor nagyon nehéz bármilyen eredményt elérni. De fél évente rendezünk egy miniszteri szintű konferenciát erről, segítjük a tagállamokat, csoportokat küldünk, csapatokat küldünk, szakértőket a helyszínre, az EFSA-t három havonta kérjük, hogy a helyzetet értékelje. A kérdés az, hogy hogyan, milyen módszerrel lehet a vaddisznó populációt csökkenteni az EU-ban, nem csak vadászattal, hanem akár más módszerrel is várjuk jelenleg is az EFSA szakvéleményét és bio biztonsági intézkedéseket használunk, szigorú intézkedéseket. Erről minden részletet szívesen elmondok. Nagyon sok mindent teszünk azért, hogy ezt a nagyon veszélyes betegséget megfékezzük. Aztán ott vannak szomszédaink is persze, Ukrajna, Fehér Oroszország, Oroszország, Moldávia. Úgy gondolom, hogy egy közös stratégiát kell kialakítani, és azt harmonizálni. Ha azt nem tesszük meg, akkor nem lehet megállítani a betegség terjedését a szomszédos országokban ezt próbáljuk meg elérni, mégpedig aktívan. Fehérországba fogok majd látogatni nyáron, ott a hatóságokkal pontosan erről a témáról fogok majd eh, tanácskozni. Beszélnék az élőállatok szállításáról is. Tudom persze, hogy mennyi idő rendelkezésemre, tehát Tudom, hogy van, aki azt javasolja, hogy hagyjunk fel az élőállatok exportjával, ne exportáljunk harmadik országba, de hát elnézést, ez egyszerűen lehetetlen. Ez lehetetlen. Nincs erre sem jogi eszköz, sem gazdasági alap. Akkor már jobb standardeket bevezetni. Standardeket bevezetni, és azokat tiszteletben tartani, valamint megkérdeni, megkérni az összes piaci szereplőt arra, hogy tartsa tiszteletben ezeket a szabványokat, valamint erőteljes ellenőrzéseket kell végrehajtani az élőállatok szállításánál. Tudjuk, hogy itt van a nyár, nagyon sok élőállatot exportálnak, és ezt kérjük a tagállamoktól, mindegyik tagállamtól, hogy működjenek velünk együtt, az összes ágazatbeli szereplő működjön együtt az export tevékenységek során, és ne legyenek problémák ne legyenek problémák sehol sem, például Bulgáriában sem. Nagyon nehéz ez a kérdés. Nincs lehetőség arra, hogy megkérjünk mindent, hogy minden tagállamot, hogy értse meg, hogy miért ennyire fontos ez, és vállaljon felelősséget. Természetesen nagyon örülök az Európai Bíróság döntésének. Most már egyértelmű, mindannyiunk számára, hogy az Európai Bíróság döntését, ítéletét figyelembe kell venni, és meg kell kérni a tagállamokat arra, hogy az Európai Bíróság döntését tartsák tiszteletben az állatok levágása esetén, akkor is, hogyha az állatokat valamilyen vallási ok miatt különös módszerrel vágják le. Állandóan eszmecserét folytatunk a tagállamokról az élőállatok szállításának témájában. Írunk leveleket a minisztereknek, azt kérjük tőlük, hogy az ellenőrzéseket javítsák, és természetesen jelentéseket, tanulmányokat, tanácsokat is adunk, Ezeket az eszmecseréket és témákat arra használjuk fel, hogy az állatjóléti platformokról is eszmét cseréljünk. Volt itt még egy kérdés a brazil témákról. Egyértelműen szeretnék fogalmazni. Az Európai Uniós importrendszer magas szintű biztonságot nyújt az egészségügyi egészségügyi kockázatok ellen. Készült is egy lista május végén, amely az Európai Bizottságnak az a kötelezettségvállalásait tartalmazza. Nagyon szigorúan lépünk fel a brazil import esetében. A teszteléseket, ellenőrzéseket növeljük, erősítjük, és új régiók EU-s importját nem tesszük lehetővé, valamint auditokat is végzünk Brazíliában. Ezek az auditok pedig alapját képezik a bizottság munkájának, így a megfelelő jogi eszközöket tudjuk alkalmazni, annak érdekében, hogy az Európai Unión belül a kockázatokat meg tudjuk előzni. Észszerű érveink vannak a brazil import mellett. Természetesen állandóan kapcsolatban vagyunk a brazil féllel, kérjük tőlük, hogy legyenek átláthatóbbak, és a hivatalos ellenőrzési rendszereiket is erősítsék meg. Hajzlik úr kérdezett mm, a glifozátról, a növényvédőszerekről, Brazíliáról. Brazíliában is használnak glifozátot amikor az értékelésről beszélünk, és a hatóanyagokról, valamint arról, hogy valami genetikus-e vagy sem, akkor hogy felmerül a növényvédőszerek fenntartható használatának kérdése is. A tagállamoknak kell intézkedéseket hozniuk, a tagállamoknak nem szabad lehetővé tenniük azt, hogy a növényvédőszereket túlzott mértékben használják. Nem arról van itt szó, hogy lenne lehetőség arra, hogy a Mercosurral mondjuk lejjenek a tárgyalások, és ne beszéljünk a um, szabály alapú egyezményeinkről. Mindig nagyon nehéz bevezetni új intézkedéseket. Itt az Európai Unión belül számos problémánk van a növényvédőszerekkel most négy növényvédőszert, növényvédőszernek a betiltását javasoljuk, ezek mind toxikusak az emberi szervezetre, de most döntés még nem született, nincs semmiféle döntés, még áll az egész anyag. Vannak olyan anyagok, amelyeket az organikus mezőgazd- biomezőgazdaságban használnak, tehát egy valóban összetett témáról van szó. A bizottság koherens és koherensen áll hozzá a növényvédőszerekhez, a növényvédőszerek ellenőrzéséhez is. Egden úr kérdése, megközelítése igencsak helyes. Azt kérdezte, hogy a technológiát hogyan lehet még jobban felhasználni, hogyan lehet a járványokkal, vírusokkal fellép, er, ellen fellépni. Bejárják ezek a vírusok az egész világot. A vad madarak a madárinfluenzát terjesztik. Jó lenne, hogyha a tudósokat megkérdeznénk arról, hogy hogyan lehet ezeket a vírusokat, járványokat megelőzni. Mindehez azonban új eszközökre és új kutatásokra van szükség. Megkérjük a kutatásfejlesztési kollégákat majd arra, hogy vizsgálják ezt a kérdést is. Nézzék meg azt, hogy hogyan lehetne hatékonyabb eszközöket kifejleszteni, használni, vagy esetleg új új oltástípusokat felhasználni, például a madárinfluenza ellen. Természetesen a kapban csökkennek a sajnos a források. Ön, ön azt javasolja, hogy csökkentsük a klímaváltozással kapcsolatos forrásokat a kapban. Ez az ön véleménye, ezzel egyáltalán nem értek egyet. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Nagyon köszönöm, most pedig átadnám a szót a képviselőknek. Petil asszony az első, aki szót kap. Aguilera asszony kapta először szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm, biztos úr. Nagyon köszönöm, igen, pontosan fogalmazott. Mindazonáltal elfelejtett egy valamiről szót ejteni. Tudja, a gyógyszeres tápokról és a gyógyszerészeti az, orvosok, az orvosságokról, az állatok, át, állatok esetében használ, használt orvosságokról lesz majd új szabályozásunk. Én azt szerettem volna nagyon röviden mm, kifejteni, sajnos hosszabban nincs időm kifejteni, az import ellenőrzés. Az import ellenőrzés lenne az a téma, amely különösen felkeltette az érdeklődésemet. Azt szeretném elmondani, hogy a citrusfélék kérdése igencsak problematikus és összetett. A citrusféléknek a helyzete egyáltalán nem jó. Dél-Afrikából különösképpen érkeznek problémák, tudják, könnyebben importálnak a dél-afrikai országok citrusféléket az Európai Unió területére. Na de vannak növény amelyek az afrikai citrusfélék miatt bekerülnek az Európai Unió területére. Tisztelt biztos úr, ennek, illetve az Európai Bizottságnak fel kellene lépnie, és a citrusfélék növénybetegségei ellen fel kellene lépni, hogy azok ne tudjanak belépni az Európai Unió területére. Ami pedig a kockázatelemzés fenntarthatóságát és átláthatóságát illeti a kockázatértékelés területén itt a, az élelmiszerláncban. Nagyon jó, hogy erről beszélünk, nagyon jó, hogy az EFSA hatáskörét erősítik, na de én is én is támogatnám ezt, viszont ehhez új forrásokra van szükség. Új forrásokra van szükség, lehet, hogy több száz millió euróra az EFSZ-et mindenképpen hatékonyabbá kell tenni. Köszönöm. Caputo úr, köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani a biztos úrnak, köszönöm a beszámolóját, és köszönöm azt is, hogy áll lehetőség, hogy áll rendelkezésünkre, és válaszol a kérdéseinkre. A Xilella esetében a múlt héten már beszéltünk erről a betegségről, fel kell gyorsítani az elleni harcot. Ami a mai témákat illeti, itt az elmúlt hónapokban különböző ellentétes információkat hallottunk, láthattunk. A kényes termékek kezeléséről, itt gondolok például a genetikailag módosított, ért, módosított szervezetekre, a növényvédőszerekre, például a glifozátra, illetve az endokrin disruptorokról. Mindez miatt szükség lenne arra, hogy az objektivitást, a függetlenséget, a megbízhatóságot az EFSZ-en belül erősítsük. Az európai állampolgárok nagyobb átláthatóságot kérnek. Én pedig azt szeretném kérni a biztos úrtól, nagyon sok tanulmányt ugye öm, nagyon sok tanulmányt ugye finanszírozunk. Jó lenne, hogyha a bizottság azt az elvet módosítanám, mely szerint az fizeti a tanulmányt, aki megrendeli. Ezt esetleg módosítani lehetne, ezt az elvet, ugyanis így az állampolgárok felé nagyobb átláthatóságot tudnánk biztosítani. De Castro úr nagyon köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, az egész kabinettjének, és mindenkinek, aki a munkához hozzájárul. Egy nagyon konkrét kérdésem lenne, címkézés, címkézés kérdésében. Tudjuk, hogy a bizottság elindított egy felmérést a szemafor cik, szemafor címkézésről. Ezt már többször elítélt tettük, és az alaprendelet ezt nem is teszi lehetővé. Itt arra gondolok, hogy piros, vagy kék, vagy sárga színnel jelölik azt, hogy melyik élelmiszer milyen. Szerintünk ez nem elég korrekt, ez nem elég jó. Mi nem szeretnénk, mi csak informálni szeretnénk a fogyasztókat, nem pedig befolyásolni az ő döntésüket bemutatta a helyzetet, azt szeretném kérdezni, hogy mm, hogy milyen előrelépéseket láthatunk. Nem érkezette el esetleg az idő arra, hogy az alaprendeletet módosítsuk, és egyértelműen jelezzük, hogy milyen eredetűek a, a termékek. Az Európai Parlament egy plenáris ülésén szavazott is erről a témáról, és emlékeztetném önöket, hogy nyolc ország elindult ezen az úton, és már kötelezően jelölni kell a termékeken a származási helyüket. Garcia úr. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide és beszámol a helyzetről. Nos, beszéltünk már arról, hogy milyen kockázatot jelentenek a harmadik országból származó importok. Nos, van egy új rendelet. A 2015-ből származik ez, a betegségek, különböző növénybetegségek témájában. Van itt egy van itt egy lista, amit a bizottság hozott létre, illetve azt mondták nekünk, a bizottság létre fog hozni egy listát a betiltott termékekről, ez létezik? Megtudhatunk erről bármit? Hogy állunk most, biztos úr? Mit tud a bizottság a különböző betegségek terjedéséről, és milyen, milyen lehetőségeik vannak arra, hogy ahogy megfékezzék a betegségeket. És sajnálattal kell azt mondanom, hogy nagy csalódást okozott számomra az Európai Bizottság. Nem értik, hogy a food defense mennyire fontos. Nagyon sok kérdést tettünk fel önnek ebben a témában, kértünk, hogy legyen egy konzultáció, hogy az lett volna a lényeg, hogy Kanadába, Japánba vagy az Egyesült Államokba a kis KKV-k vagy agráriumban dolgozó cégek is exportálhassanak. Hát erről semmiféle előrelépés nem történt, és remélem, hogy még a ciklus vége előtt ezt a kérdést tudja rendezni az Európai Bizottság. Erdős úr következik. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr, talán nem meglepő tőlem, hogy a méz hamisítás ügyét fogom felhozni, ezt már többször is kérdeztem öntől. A méz a harmadik leghamisítottabb termék. Az Európai Unió területére érkező harmadik országokból, főleg Kínából érkező méznek a 20%-a hamisított. Az a, a, a probléma a címkézés, amit De Castro képviselő úr is felhozott. Amíg ehhez nem nyúlnak hozzá, a méz irányelven belül a címkézési rendelkezéseknek a kijavításához nem nyúlnak hozzá, addig ezt az ügyet nem lehet ö, tisztázni. Kérdezem öntől tisztelettel. A hátralévő egy évben ön még hozzá kíván nyúlni ehhez a mézirányelvhez, próbál-e a címkézési rendelkezéseken változtatni. 620 ezer európai méhész nevében kérdezem ezt. Köszönöm szépen. gospodine predsjednie gospodine e, povjerenie razmilja li moda komisija o uvoenju e, oznaka e, s datumom klanja na... Köszönöm. A kérdésem az, hogy a bizottság tervezi-e azt, hogy a az levágás címkézésével kapcsolatban új rendelkezéseket bevezessenek. Horvátországban például és más országokban be akarják vezetni, hogy ami a fagyasztott húst illeti, hogyha ez szalmonála fertőzött, ezzel kapcsolatban elkerülhető lenne egy ilyen helyzet, hogyha a címként feltüntetnék, hogy hol vágták le az állatot, így a fogyasztót jobban tudjuk védeni. Ezen kívül lenne még egy kérdésem a gyümölcs és zöldség termékekre harmadik országokból hogyha olyan növényvédőszerekkel ter, ö, kezelték ezen termékeket, amelyeket ezekben nem engedélyeznek. Már volt erre egy kérdésem korábban, és azt válaszolta, hogy vannak ellenőrzési lehetőségek a tagállamok részéről, tehát a határon lehet ezt kontrollálni, és hogyha a szabványoknak nem felel meg a termék, akkor egy adott importot be lehet tiltani. Horvátországban komolyan kritizálták, és utána végül is visszavonták ezt az intézkedést. Ezért a kérdésem az, hogy itt hogyan tudjuk védeni a fogyasztókat ezen kérdésben? A célunk az, hogy egészségesebb élelmiszerhez jussanak hozzá a fogyasztók, közben a tisztességtelen versenytől meg kell a gazdákat. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy ellátogatott ide a szakbizottságba. Először is hadd mondjam el azt, hogy örülök az EFSA-ról szóló javaslatának, hogy több pénzt költünk az EFSA-ra, illetve hogy átláthatóbb, le, átláthatóbb lesz, de ettől még kap majd kritikát az EFSA. Azért aggasztó ez, mert a probléma sokkal súlyosabb ennél. Egyre gyakrabban látjuk azt, hogy a tudományos a tudományos értékelésben, például egy vegyi anyag kockázatos vagy nem, biztonságos vagy nem. Nos, ezzel kapcsolatban, a, hogyha, hogyha engedélyezik ezt a terméket, akkor ha engedzik a terméket, akkor vannak kritikák, ha nem engedélyezik, nincsenek kritikák. Ennyire egyszerű. Miért kell kritizálni a tudósokat a véleményükért. véleményükért. Szerintem rendkívül álszent dolog az, hogyha azt mondják ilyenkor a tudósoknak, hogy nem végzik rendesen a munkájukat. Hogyha valamit betiltanak, akkor sosincs semmilyen kritika. Nem csak az Európai Bizottság hibája ez, a parlament hibája is. Nekünk politikusoknak nagyon óvatosan kell bánnunk, nem szabad a tudósokat eh, mindenért kritizálni, hogyha nincsenek tudósaink, akkor sokkal nagyobb bajban lennénk. Politikai vitát kéne szerintem tartani a vegyi anyagokról. Nem tudom, a kollégák ezt hogy gondolják, de én nem vagyok ennek a szakértő, nem vagyok toxikológus, fogalmam sincs a, a kérdésről. Sos, még előfordult az is, hogy a vegyelet sem ismerem, úgyhogy ez így nem lenne jó. Padevla úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Szerintem, hogyha az EFSA, EFSA nagyobb dotálást kap, vagy dotációt kap, akkor lehet, hogy objektívabb feedbacket kap majd a tudományos világból, például a glifozát témájába. Ami az afrikai sertés pestist illeti, amikor Észtországba elérkezett ez a betegség, akkor én voltam Észtországban a szakminiszter, Említette már, hogy mit tettünk eddig az afrikai sertés pestis ellen. Mindennek az állatorvosi oldalát megvilágítaná részletesebben is? Mennyire volt eddig eredményes az ezzel kapcsolatban bevetett állategészségügyi gyógyszer? Van erre egy megfelelő gyógyszer? Jó lenne ezt tudni. És a lengyel kollégának szeretnék köszönetet mondani, mert egy nagyon fontos eseményt szervezett, egy konferencia zajlott itt a parlamentben ebben a témában. Hajszlén képviselő. Elnézést, hogy ismét szót kértem, de nem válaszolta meg a kérdésemet. Ezért tehát a kérdésem a következő. A neonikotinoidokkal kapcsolatban háromszer betiltottunk. Mi most a helyzet, hogyha egy tagállam szükség esetén szükségengedélyt kér. Azt gondoltam, hogy valamit betiltunk, az be van tiltva. De azt hallom, hogy most a tagállamok szükség esetén engedélyt kérnek. Emlékszem, hogy volt már korábban egy tilalom, és közben a felhasználás nem csökkent. Tehát attól tartok, hogy hasonló a helyzet, és azt hiszem, hogy a közvélemény nagyon negatívan értékeli mindezt, hogyha valamit betiltottunk és közben bizonyos tagállamokban megint engedélyezzük, akkor felte, felmerül a kérdés, hogy akkor mit érünk el egy tilalommal? Szeretném, hogyha ezt megválaszolna, ezt a kérdésemet. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, ačiū už galimybę užduoti klausimą. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, Köszönöm a lehetőséget, hogy feltehessek egy kérdést önnek, és köszönöm az előadását is. Ami a sertéspestist illeti, lenne egy kérdésem. Talán kicsit költői kérdés ez. Milyen tervei vannak? Mikorra tudjuk magunk mögött ezt a problémát? Négy, most már hat országot érinti nagy mértékben ez a probléma. Tehát talán egyértelműbben kellene fellépni elleme, és a tagállamokban megoldást kellene találni. Ami az ön javaslatát illeti, jelenleg folynak a tárgyalások. Azt próbáljuk felmérni, hogy határon átnyúló jelleggel hogyan lehet a termékek áramlatát megkönnyíteni, és közben bizonyos ö, termékekre vonatkozóan újabb szabályozásokat bevezetni. A környezetvédelmi aspektusok is felmerülnek. Ami az élelmiszereket illeti, nem kell itt fellépnünk? Ami a közégességügyi standardokat illeti, ezt is figyelembe kell venni. A származási ország vonatkozó szabályokat is be kell vezetni. Tehát, hogyha nem ugyanazok a kiinduló pontok és lehetőségek, akkor Európai Unióban nagyon sokat befektettünk egy jó minőségi termék termelésébe, közben pedig tisztességtelen versenyen állítjuk a termelőinket. Megint ez képviselő. Apologies, Commissioner, I didn't get... Köszönöm szépen. Elnézést, nem voltam itt az elején valóban egy észrevételt szeretnék most megosztani önökkel. Szerintem a növényegészségügy nagyon fontos téma lesz a klímaváltozás miatt. Például, ez imént hív, hívtak fel, ezért nem tudtam időben e, ide jönni. Egy eh, írerdész hívott fel, mert eh, egy betelepülő faj nagyon rossz hatással van az általa termesztett növényekre Azt gondolom, hogy el kell gondolkozni azon, hogy Európában hogyan lehet a növényegészségügyi kérdéseket megoldani, ezek idegen fajok, szerintem mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy ezeket a kérdéseket hogy oldjuk meg, például a kőris esetében, amit az imént említettem, vagy vannak olyan problémák is, amiket még előre sem látunk. De egy stratégiát már most ki kéne dolgozni. Poprosím pana komisarza Kérem biztos úr válaszoljon ezekre a kérdésekre, de ha megtenni, hogy röviden válaszol, azt megköszönni. Thank you so much. Sometimes it's very difficult to be brief. Köszönöm, néha nagyon nehéz válaszolni, olyan sok kérdés merül fel, és annyira összetettek a kérdések, nagyon sok területet lefednek egyszerre. De akkor kezdjük Egilére asszony kérdésével először is. Valóban elkezdtünk foglalkozni azon által felvetett kérdéssel, az importtal és az ipari feldolgozással itt az új jogszabályozásban. Egészen mm, konkrétan a citrusféléknek a az a megbetegedése az valóban problémát jelent, és a tagállamokkal már folytatunk eszmecseréket, folytatunk is eszmecseréket. Egyébként Garcia asszony is egy listával kapcsolatban tett fel kérdést. Valóban most már a tagállamokkal folytatunk eszmecserét, ugyanis a kötelezettségeinknek meg kell felelnünk, azokat be kell tartani, és ezt a listát össze kell állítani még idén. Folynak a tárgyalások, mind a 27 28 jelenleg még tagállammal. Megpróbálunk mindent megtenni, bár a kérdés igen nehéz. Ami a Xidella fastidiózát illeti, Caputo úr, ezzel kapcsolatban tett fel egy kérdést. Tehát a Xylella fastidiózával kapcsolatban tett fel egy kérdést. A GMO-kkal, az endokrin disruptorokkal glifozáttal kapcsolatban. Úgy látom, hogy az értékelés az egyértelmű, mind a glifozát, mind a genetikailag módosított szervezetek esetében. Sokan kérnek engedélyt minden évben az EFSA-tól, és ez egy jó példa, amely mutatja, hogy az EFSA képes ezekre reagálni. Ugyanis a jelentkezőknek a nagy része egyáltalán nem foglal semmilyen ellenvetést magába. Nagyon sok tanulmány mutatja, hogy érdemes engedélyt adni ezeknek a termékeknek. Kérdezett finanszírozási modellekről is egyértelmű Egyértelmű, hogy ezek hatalmas nehézséget jelentenek, mind az EFSA, mind, a, mm, mind az állami hatóságok esetében. Kiválasztanak egy laboratóriumot, és annak kell kifizetni a tanulmányt, aki ugye ezt megrendelte. A függetlenség így is biztosítva van, ezt a finanszírozási modellt jelenleg nem álmodunk már megváltoztatni, ugyanis ez túlságosan nehéz lenne. Ami a címkézést illeti, egyetértek, de Castro úr, valóban itt az idő, itt az idő erre a témára kitérni. Talán szervezhetnénk mecserét, és megnézhetnénk, hogy milyen pán-európai címkézést lehetne használni az Európai Unió területén, és mondjuk odaírhatnánk, hogy Made in EU, de záróbjelbe tehetnénk Németország, Litvánia, Lengyelország, ez talán konzisztensebb megközelítés lenne. Jó lenne, hogyha ezeket a kérdéseket felvetnénk, ugyanis ez már az egységes piacnak a 25. évfordulója, éppen itt az ideje ezekről a témákról beszélni. Kér, készek-e vagyunk már arra, hogy valamilyen pán-európai dologba fogjunk, úgyhogy közben fel, feltüntetjük, hogy Olaszország, Litvánia, Franciaország-e az adott terméknek a forrás országa, származási országa jó lenne, hogyha Európán belül harmonizált megközelítésünk lenne, ott van az euró például. Jó lenne, hogyha ezek a nemzeti szimbólumok megmaradnának, de közön pán-európai közös megoldást találnánk az egységes piacon. De persze erről nekünk kell eszmét cserélnünk, de itt az idő, éppen itt az idő, hogy erről beszéljünk. Garcia asszony is kérdezett, és a mézről is kaptam egy kérdést. Tehát a mézről, a mézhamisításról is kaptam egy kérdést. őszintén szólva a mézhamisítás problémát jelent. Nagyon, nehéz, nagyon könnyű manipulálni a mézet, nagyon nehéz ezt ellenőrizni. A mm, közös kutatási központtal is egyeztettünk már, és ők is azt mondják, hogy ez nagyon nehéz. Éppen ezért abban támogatnám a tagállamokat, hogy ellenőrizzék a termékeket, amelyek az Európai Unió területére lépnek, kerülnek. Kérem, hogy több forrást szálljanak ezeknek az ellenőrzésére, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni nem vagyunk még készek, nem, nem tervezünk semmiféle jogszabályozási eszközzel fellépni, inkább az ellenőrzéseket támogatnánk. A tagállamokat biztosít, bátorítjuk arra, hogy végezzenek több ellenőrzést. Xylella, ez egy igen veszélyes baktérium, Vannak olyan országok, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, ez a három ország, amely ki van téve uh, Xirellának, és látunk még Németországban is üvegházakban ilyen problémát. Hogyha szabad, akkor elmondanám, hogy Spanyolország nagyon hatékonyan, nagyon hatékonyan harcol ez ellen. Olaszország már más tészta. Olaszországban a végrehajtási problémákat látunk a konkrét intézkedések végrehajtásával kapcsolatban. Azt javasolnánk, hogy legyen több tagországi terv, legyen több nemzeti terv. Az olasz kormányjal egyeztetünk, szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehetne ezt a kérdést jobban kezelni. Jelenleg nincs kezelés csak az, hogy kivágjuk a fákat, amelyek érintettek, ez pedig um, az emberek számára nagyon fájdalmas döntés. Végre kell hajtanunk a stratégiánkat, a xilellával le kell számolni. Olaszországtól azt kérjük, hogy tegyenek többet, lépjenek fel hatékonyabban ez ellen. Rope úr, hogyha szabad, akkor litvánul válaszolnék. Egy nagyon fontos kérdést vetett fel a sertéspestissel kapcsolatban, és a sertéspestis elleni harca kapcsolatban. Szeretném biztosítani önt arról, hogy kértünk tanulmányokat tudósoktól, nagyon komoly és összetett tanulmányok folynak. Szeretnénk megfelelő vakcinát, oltást találni, hogy a vírussal le tudjunk számolni. Oltás nélkül csak biovédekezési eszközeink vannak, vadászat, illetve megelőző intézkedések. Meg kell akadályozni az illegális szállítást, kereskedelmet, tehát az emberi tényezőkre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Hogyha ezeket az összetett intézkedéseket nem alkalmazzuk, akkor ezt a betegséget nem lehet, ezt nem lehet, nem lehet ezzel leszámolni. Szardénia nagyon más kérdés, ugyanis ez mégiscsak egy sziget. Szerintem a problémát még mindig nem oldottuk meg, ott is vannak vaddisznók, vannak disznók, házi disznók, amelyeket nem vadásszák, és éppen ezért a betegséggel, a vírussal nem is lehet leszámolni, a vírus a szigeten egyre csak terjed és terjed. Keresünk olyan intézkedésekkel, amelyekkel olyan intézkedéseket, amelyekkel a helyi önkormányzatokat, a régiókat meg lehet győzni arra, hogy lépjenek fel a probléma ellen. Spanyolország már jó úton jár, Spanyolországban már nagyon régen ütötte fel a fejét ez a probléma. Ők már más eszközöket is alkalmaztak. Spanyolországban sikerrel harcolnak ezen probléma ellen. Most pedig, amikor megnézzük, hogy az egész ország az egész földrészen milyen probléma merül fel, akkor láthatjuk, hogy ha nincs közös erőfeszítés, akkor nem is lehet megoldani ezt a problémát, nem lehet leszámolni ezzel a betegséggel. Oltásra, vakcinára van szükség. Nem tudok válasz adni arra, hogy ezzel a betegséggel mikor számolunk le. Mindannyian kell, hogy küzdjünk ellene. Fontos lenne leszámolni ezzel a betegséggel. A probléma egyre csak terjed és terjed. 10 ezer kilométer ren van jelen Oroszországban ez a betegség. Pár száz kilométer, pár ezer kilométer itt az Európai Unión belül hatékony, hatásos intézkedéseket kell hozni, és azokat nagyon szigorúan és pontosan be is tartani. A minisztereknek, nem csak a mezőgazdasági minisztereknek, hanem a többi miniszternek is együtt kell működnie a betegség megold leszámolásában. A harmadik országbeli harmadik országoknak van lehetőségük arra, hogy az Európai Unió területére hozzanak be termékeket, de csak akkor, hogyha rendelkeznek Európai Uniós engedéllyel, vagyis meg kell felelni az Európai Uniós szabványoknak minden egyes vállalkozásnak nincs import engedélye, nem, tudnak, nem tud mindenki az Európai Unió területére termékeket hozni. India, Brazília nem lehet mindent behozni ezekből az országokból. Vannak auditok, vannak ellenőrzések, a tanúsítványokat akkor adjuk csak ki, hogyha minden jó, hogyha bármiféle probléma van, akkor nem lehet importálni termékeket az Európai Unió területére. Mindenki, aki exporttal vagy importtal akar foglalkozni, ez nem teheti ezt meg nem engedjük meg a szabványoknak nem megfelelő termékek Európai Unió területre történő behozatalát. A harmadik országbeli hatóságoknak többet kell befektetniük, hogyha európai tanúsítványokat szeretnének kapni. Nem úgy van az, hogy valaki exportálni, importálni akar, csalhat, és aztán megoldhatja, az Európai Unió területére hozhat olyan termékeket, amelyek nem jó minőségűek. Nem így van ez. Ugyanezt tudnám elmondani a Horvátországgal kapcsolatos kérdése. Ellenőrzés, zöldségek, növények ellenőrzése volt itt a kérdés. Lenne egy kis pontosításom. Nem tudok most válaszolni erre egészen pontosan. Nem tudom, ezek az intézkedések, amelyeket említett, nem tudom, hogy miért nem alkalmazzák őket. Ellenőrizni fogom ezt. Az ön kérdése nagyon konkrét, nagyon pontos volt. Mm, ugyanilyen pontosan, konkrétan kellene, hogy válaszoljak. Most még nem tudom, de utána fogok járni. Ami pedig a normákat illeti, a vágóhidakon alkalmazott normákat, ezek léteznek, vannak, egyértelműek, vannak iránymutatások is, amelyek meghatározzák, hogy a vágóhidakon milyen sztenderdeknek kell megfelelni, milyen normáknak kell megfelelni. Vannak intézmények, amelyek ellenőrzik, hogy minden a meghatározott szabályoknak megfelelően zajlik-e. Hogyha egy hogyha valaki valamilyen öm, szereplő egy vágóidőn nem szerepel meg a szabványoknak, akkor azzal foglalkozni kell. És hogyha nem sikerül megfelelni a szabványoknak, akkor be kell zárni az adott vágóidat. Tehát a kérdés még fel sem merül, hogy mi lesz akkor, hogyha nem Mm, tartják be a szabályokat, bezárjuk őket. Ami pedig az állatorvosi gyógyszereket illeti, amelyekkel a is ellen küzdünk. Forrásokat különítettünk el, 10 millió, több mint 10 millió eurót különítettünk el a is elleni vakció el, vakcina ellen, s nagyon sok, nagyon nagy forrást különítettünk, különítettünk el. Hogyha lenne ez az oltás már, akkor lehetne már használni természetesen. Nagyon úr pedig az utolsó kérdést tette fel, azt kérdezte, hogy mi a helyzet a sürgősségi engedélyezéssel. Hét tagállamban folytattunk ellenőrzéseket, és a hét tagállamban azt láttuk, hogy a gyakorlat abban áll, hogy használják a sürgőségi eljárást, hogyha valamilyen nagy problémába ütköznek. Ezen tagállamoktól azt kértük, hogy legyenek szívesek elmagyarázni, miért használják ezeket az eljárásokat, hogy megtudjuk, hogy valóban betartották-e az érvényben lévő szabályokat. A hét tagállamban a helyzetet most már az Európai Bizottság ellenőrzi. Adott esetben szigorítani kell a szabályokat, hogyha úgy dönt egy tagállam, hogy derogációt kér. Ebben az esetben a tagállamnak értesítenie kell erről az illetékes hatóságot, és majd döntést kell hozni. Mindezt annak érdekében, hogy az esetleges csalásokat elkerüljük, ugyanis erre vannak kockázatok. Hét tagállamnak a válaszát várjuk tehát, azt várjuk, hogy a hét tagállam döntése az megmagyarázható volt-e. És utána megnézzük, hogy mit lehet tenni ezekkel az országokkal. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Hallhattuk a válaszokat, biztos úr válaszait. Köszönjük, hogy válaszolt a képviselők által feldett kérdés, kérdésekre końca odpowiedzi pana... És akkor ezzel el is értünk az eszmecserénknek a végére, a biztos úrral, az egészségügyi és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó biztos úrral zajló eszmecserénknek a végére értünk. Hogyha más kérdés nincs, akkor ennek az eszmecserének a végére értünk. Nagyon köszönjük, biztos úr, hogy itt volt. Nagyon köszönjük, az eszmecsere hasznos volt mindkét félnek. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk. És akkor most folytathatjuk is a következő napi rendi pontunkkal. Egy kis csúszásban vagyunk, de nagyon köszönjük, biztos úr. A tízes napi rendnél pontnál tartunk, eszmencsere következik Andrew McDowell úrral, az Európai Beruházási Bank alelnökével. A témánk a biogazdasági beruházások. Üdvözlöm itt a körünkben Andrew McDowell urat. Az agrár vállalkozásokba történő beruházások témájával foglalkozik ő, ennek a szakértője. Üdvözöljük Önt itt.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 wspiera gospodarkę obszarów wiejskich. Az Európai Beruházási Bank támogatja az agro beruházásokat, technikai segítséget nyújt, szaktanácsadást. És az agri élelmiszeripari tevékenységgel kapcsolatban az új megközelítésben nagyon fontos szerepet vállal. Most McDowell úr tájékoztatást ad nekünk, amelyel segít nekünk abban, hogy az MFF programozásról és a 2020 utáni programról pontosabban tudjunk dönteni. Meg is adom önnek a szót, és nagy érdeklődéssel várjuk ezt a gyümölcsöző párbeszédet, és a rendkívül hasznos információkat öntől. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a meghívást az Önök szakbizottságába, és köszönöm ezt a kedves bevezetőt. Ha megengedi, akkor most bemutatkoznék. Andrew McDowell vagyok, én vagyok az Európai Beruházási Bank alelnöke. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én vizsgálom felül az mezőgazdasági tevékenységeket december óta az elődöm nyugdíjba vonult, és az energia hitelezési portfólióért is, és más tevékenységekért is felelős vagyok a bankon belül. Werner Schmitz ül itt mellettem, ő a fenntartható területi fejlesztésért felelős részleg vezetője a projektvezetőkkel. Komoly felelőssége a mezőgazdasági ágazatnak nyújtott hitelezési tevékenységünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert ez egy rendkívül jó alkalom arra, hogy a bank szolgálatai nevében elmondjam, hogy mennyire fontosnak tartjuk, hogy hozzájárulhassunk a mezőgazdasági szektor jó működéséhez és jó, létéhez. Két évvel ezelőtt járt itt legutóbb az utódom, és ezért éppen nagyon is időszerű, hogy most frissítsük az ismereteket ezen területen. Általában pár szóban bemutatnám magát az intézményünket. Gondolom örülnek annak, hogy nem fogok felolvasni egy írott beszédet, csak néhány kérdést szeretnék most összefoglalni. Idén ünnepeljük fennállásunk 60. évfordulóját, római szerződés által létrehozott intézményről vagyunk szó, vagyunk, és a tagállamok hozták létre és finanszírozzák az Európai Beruházási Bankot. A tagállamok eredetileg 60 évvel ezelőtt finanszírozták a létrehozásunkat. Eredetileg brüsszeli volt a székhely, akkor 4 milliárd euró megfelelőjét nyújtották a tagállamok 60 évvel ezelőtt, és akkor a hat alapító tag ezáltal ezt a brüsszeli dinamikát beindította. Ezt a 4 milliárd eurót úgy használtuk fel, hogy nem adózunk ezután, és nem kell osztalékot fizetni a tagállamoknak. Tehát ezt a 4 milliárd eurót arra használtuk fel, hogy ezen időszak során 600 milliárd eurós és hát nőtte ki magát a mérlegünk, tehát az akkori beruházással aztán 2012-ben további 12 milliárd eurót fektettek bele a bankba. Egyéb költségvetési hozzájárulást nem kapunk. Ami a mandátumokat, felhatalmazásokat illeti, erre a kérdésre még visszatérnék. 60 évvel ezelőtt az EU a legnagyobb, pontosabban az Európai Beruházási Bank a legnagyobb hitelező szerv, 78 milliárd eurót hiteleztünk tavaly, és ezzel élen járunk. A legtöbbét, 90%-át ennek az összegnek Európában fektetjük be, és kb. 10%-ot az EU-n kívül. A szerződések alapján előírt felhatalmazásunk az, hogy finanszírozást és szaktanácsadást nyújtsunk a gazdasági, nyerességes, fenntartható beruházásokhoz, amelyek támogatják az Európai Unió célkitűzéseit. Ezen szolgálatot három részre osztjuk fel. A hitelezés, amely most már nem csak a hagyományos hitelezést fedi le, hanem a különböző értékpapír beruházásokat is egyes alapokba, és garanciákat, ahol a beruházások kockázatait vállaljuk magunkra a finanszírozásokkal kapcsolatban, mind a bankon keresztül, mind pedig a leányvállalati beruházási alapokon keresztül. A blend, a blending a következő része ennek a munkánknak. Itt más nyilvános forrásokat kötünk a hitelezéshez, tehát EU-s vagy nemzeti költségvetési forrásokból, vagy harmadik fél felkérésére nem EU forrásokat is így kezelünk. A harmadik szint pedig a szaktanácsadás. Ez a harmadik eszköz a kezünkben, amelyel a beruházásokat támogatjuk. Technikai segítséget nyújtunk és szaktanácsadást. Ezzel segítünk a beruházóknak, hogy a beruházási korlátokat fel tudjuk számolni. Nemrég átvállaltuk a felelősséget az európai Felővizsgálati szaktanácsadással kapcsolatban, az EFSZ-vel kapcsolatban, hogy megfelelő területre irányítsuk a beruházásokat. Egyfajta kettős felhatalmazásunk van, van egy kereskedelmi felhatalmazásunk, hiszen nyereségesnek kell lennünk, hiszen nincsen költségvetési támogatásunk, tehát a tőkepiacról kell a működésünket fenntartani. Közben nem csak, hogy nyereségesnek kell lennie a beruházásoknak, hanem fontos, hogy gazdaságos is legyen, tehát gazdasági szempontból fenntartható legyen, és megfeleljen az ö, Európai Uniós célkitűzéseknek, szakpolitikai célkitűzéseknek. KKV-kat támogatunk, a KKV-k támogatása továbbra is kihívást jelent Európában, és ide tartozik a mezőgazdasági termelőszövetkezetek támogatása 2000 alkalmazottig a gazdasági kohéziót, a területi fejlesztést is finanszírozzuk, a környezeti erőforrás hatékonyságot és a klíma változás elleni fellépést is finanszírozzuk. Ez külön kihívás. Ami az üzleti modellünket illeti, tripla A a besorolásunk, tehát a tőkipiacról kb. 60 milliárdot veszünk kölcsön a lehető legalacsonyabb kamatlábon. Ez az alacsony kamatlábakból adódó előny, tehát a mi üzleti modellünk egyik fontos része az az, hogy a mi pénzügyi előnyünket így átadjuk a beruházóknak és a beruházást elősegítő szerveknek. Nem azért, hogy ezzel a magánszektor helyébe álljunk, hiszen vállalásunk, hogy mi kiegészítjük a magánszféra működését mi nem akarjuk kiszorítani a magánszféra finanszírozását, mi pont, hogy oda akarjuk vonzani ezen területekre a magánszférát, azáltal, hogy mi fel magák, magunkra vállaljuk ezen kockázatokat. A legtöbb fellépésünket saját tőkéből finanszírozzuk, a tartalékainkból, amelyet a 60 év során feltöltöttünk, két harmadát körülbelül a 80 milliárdból így használjuk fel, és körülbelül egy harmadát a műveleteinknek mandátumaink, felhatalmazásaink alapján használjuk fel. Alapvetően az Európai Uniós költségvetésből kapjuk ezen felkérést. Egyfajta kockázati tőkeként a hitelezésünkhöz. És az egyik fő eszköz, ilyen eszköz az FC. Mi vagyunk az az intézmény, amely üzemelteti a Juncker kezdeményezést. Ez egy központosított költségvetési mandátum, és vannak decentralizált az irányító hatóságoktól kapott felhatalmazásaink, hogy a különböző felelősségük ne hitelezzünk. Amikor Európai Uniós költségvetést használunk fel, akkor a parlament és az Európai Számvevőszék felé vagyunk kötelesek beszámolni. Hogyha közvetlenül tagállami tőkét használunk fel az EU költségvetésen kívül, akkor másfajta jelentéstételi mechanizmusok vannak érvényben. Pár szót szeretnék az Európai Beruházási Bank és a mezőgazdaság kapcsolatáról beszélni. Általában véve a beruházási bankot nem társítják annyira a mezőgazdasághoz, mint más területekhez, például infrastruktúrához, vagy ö, energetikai területekhez az elmúlt 60 év során. És ennek van egy konkrét oka. Hagyományosan a saját tagjaink, a tagállamok a irányító bizottságon keresztül úgy gondolták, hogy a mezőgazdasági ágazatnak nincsen külön szüksége az EBB finanszírozására. És a kapon belül sok beruházást az Európai Unió finanszírozott, és mi úgy gondoltuk, hogy ezek olyan projektek voltak, vagy beruházások, amelyeket az állami támogatás, a kap támogatás alapján állítottak össze, és nem gazdasági elemzés alapján jöttek létre, ezért nem feleltek meg a mi körülményeinknek, kritériumainknak. Ez az elmúlt évtized során nagyban megváltozott. A mezőgazdaságra és a kapra bevezetett reformoknak köszönhetően. Mostanra tehát az a helyzet, hogy sok támogatott finanszírozáshoz szükség van sok ilyen támogatás, kaptámogatás megfelel a mi kritériumunknak is. És természetesen azt is látjuk, hogy a mezőgazdasági feldolgozás nagyon nagy részét képezi az európai gazdaságnak. 18 millió munkahely, a gazdasági működés 19%-a, ezért tehát felismerjük azt, hogy szükség van arra, hogy ezt a területet is támogassuk. És felismertük azt, hogy vidéken lakik a polgárok 55%-a, átlagban alacsonyabb az életkörülmény, és rosszabb a hozzáférésük az oktatáshoz és gazdasági lehetőségekhez a vidéken élőknek. Egy további kötelezettségünk a klíma fellépés támogatása. És tudjuk, hogy a mezőgazdaság és a biogazdaságnak nagyon komoly szerepet kell találni, hogyha el akarjuk élni az Európai Unió ambiciózus célkitűzéseit ezen területen. Tehát sokkal nagyobb érdeklődéssel fordulunk a mezőgazdaság felé. Hogyan tesszük mindezt? Az Európai Bizottsággal 2014-ben írtunk alá egy Memorandum of Understanding-et Phil Hogannel, amely meghatározta azon fő területeket, ahol elmélyítjük az együttműködést a bizottsággal, és hogy milyen eszközöket akarunk felhasználni. A bankon belül pedig átszerveztük a működésünket, Werner a szektorális csapatunk élén áll a bankon belül, tehát aki mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan működik, ezt próbáltuk így egy szervezeten belül központosítani a bankon belül. Vannak közvetlen hitel tevékenységeink, általában nagyobb projekteket érintenek, és ide tartoznak a mezőgazdasági termelőszövetkezetek finanszírozása is a 25 millió vagy annál nagyobb projektekről beszélünk, itt közvetlenül is fellépünk, és közvetlenül átvesszük a kockázatot az, a résztvevőktől. 55 milliós hitelt adtunk egy francia tejtermelő üzemnek Normandiában, hogy magas hőmérsékleten tudják pasztörizálni a tejet, ez egy innovatív eljárás, így 220 munkahelyet tudnak létrehozni. Volt egy 150 milliós hitelünk egy svéd erdészeti cégnek, ahol a papírfeldolgozáshoz volt szükségük finanszírozásra. Ami az FC előnyeit illeti, az egyik legnagyobb előnye az FC-nek a mezőgazdasági ágazatra vonatkozóan az volt, hogy sok mezőgazdasági művelet a mi kritériumunk alapján eléggé kockázatos. Tehát nem ugyanolyan jellegű projektekről van itt szó, mint egy hagyományos infrastruktúrális projekt. Az FC segítségével sokkal többet tehetünk azért, hogy kockázatot átvállalhassunk. 22 mm, közvetlen beruházást tettünk, összesen 3 milliárd eurós értékben. A közvetett korporatív beruházásról van itt szó, és ami a kisebb műveleteket illeti, tudjuk, hogy a mezőgazdasági terület területen rendkívül komoly szerepet kapnak a kis és középvállalatok. A pénzügyi partnereinkkel, a tagállamokkal, tehát a helyi bankokon keresztül és pénzügyi közvetítőinkkel keresztül tudunk hitelezni, hiszen ők akkor nagyon alacsony kamatlábbal tudnak hitelezni érintett kis- és középvállalatoknak. Tehát vagy átadjuk a finanszírozási előnyünket, vagy pedig megosztjuk ezen hitelek kockázatát a pénzügyi közvetítővel. Erről még majd a költségvetéssel kapcsolatban részletesebben beszélek. nem közvetlenül, de az Európai Baruházási Alapon keresztül tőkét is nyújtunk az alap után közvetve, tehát ezen összegeket befekteti a termelőszövetkezetekbe. A társfinanszírozást is tudjuk finanszírozni a regionális fejlesztési alapokból, vagy más operatív programokból, ideértve a mezőgazdasági területeket is. A tagállamoknak társfinanszírozási kötelezettségük van, ehhez készpénzre van szükségük, ezért mi segítjük a kormányokat, hogy a társfinanszírozási kötelezettségeknek megfelelhessenek. Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlovákiának, Romániak, Romániának nyújtottunk ilyen jellegű támogatást. Portugáliában is volt egy szoverén hitel az öntöző rendszer finanszírozására, ami a sivatagosodás elleni fellépés része volt. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatban is szeretném elmondani, hogy a strukturális alapok és az ö, regionális fejlesztési alap nem csak támogatásokat, hanem visszatérítendő támogatásokat is nyújt. Szaktanácsadást is nyújtunk a mezőgazdasági beruházásokra vonatkozóan, van egy eszközünk, a FI Campus, ez egy szaktanácsadói szolgálatunk, az irányítóhatóságokkal és a bankokkal együttműködnek ők azért, hogy a hitelezési kapacitást tudják frissíteni a mezőgazdasági ágazat felé. Ez lassan kezd beindulni, ezen eszközök egyre jobb eredményeket mutatnak. 2012 és 2017 között a DFN keresztül 33 milliárddal támogatjuk, finanszírozzuk a bioágazatot, és ez 100 milliárdnyi 100 milliárdnyi beuruházást generált a sokszoros, sokszorosító hatáson keresztül, tehát a bioértékláncon keresztül. 2016-ban a teljes finanszírozásunk 16 százalék, nagyon nagy százalékát fordítottuk a bioágazatra, tehát ez egy nagyobb részarány, mint amennyit a bioágazat kitesz az európai gazdaságon belül. Ez egy nagyon nagy változás 2012-hez képest, hatalmas növekedés. Mit tudok elmondani jövőről? Bármilyen eredménye is lesz az MFF-nek, és ugye ezért ez az önök asztala, nem a miénk. Úgy néz ki, hogy kevesebb pénzből kell több mindent megoldani, és a hatékonyságot mindenképpen maximalizálni kell, és az alapokat a lehető leghatékonyabban kell tudni felhasználni. A pénzügyi eszközök használata az európai alapokban 2007-től kezdve hatalmasat nőtt, és nem csak a mezőgazdaságban, hanem a kkv esetében is. A múlt évtized első részén a strukturális alapokat egész máshogyan használták fel a KKV-k esetében. Az, utóbb, az, átállás arra is vonatkozik, hogy például a, az adósságokat lehetett átstruktúrálni, és ezeket visszafizetni. Ebben mi is részt vettünk, aztán az energiahatékonyság, illetve a városfejlesztés területen is nagyon komoly, komoly beruházásaink voltak. Phil Hogan biztos úr azt kérte, hogy a KKV-k esetében szerzett tapasztalatokat máshol is felhasználjuk, a mezőgazdaságra gondolok. Tehát arról van szó, hogy ezeket az alapokat úgy használjuk fel, hogy együtt működjünk a bankokkal és pénzügyi intézetekkel, hogy elérhető áron hitelhez jussanak a KKV-k. Én nem mondom azt, hogy minden egyes mezőgazdasági vállalkozás képes arra, hogy ezeket a, a hiteleket felvegye, de gondoljunk a, arra a sokszorozó hatásra, ami ilyenkor megvalósul. Tehát minden egyes euró esetében egy megfelelő séma alapján ötszörös értéket tudunk generálni KKV-knak adott hitel formájában. Ez az eszköz, amit ez, ez az eszköz olyan természetű, hogy, az, hogy minden egyes befektetett euró visszatér, természetesen attól függ, hogy milyen a teljesítménye a portfóliónak. Nos, nem, volt Például egy olyan KKV-nk, amit segítettünk tíz évvel ezelőtt városfejlesztésben, és ennek, ennek a beruházásnak az eredményét viszont látjuk, tehát visszatér, megtérül az akkor tett beruházás. Nagyon fontos az, hogy olyan vállalkozásokat találjunk természetesen, és válasszunk ki, amelyek, meg, amelyek pénzügyi szempontból életképesek. A mezőgazdaságra is igaz ez, itt is egy elég jó előre erről beszélhetünk. Körülbelül 200 millió euróval gazdálkodunk, 9 kezelő hatósággal kapcsolatban ez 1 milliárd eurónyi hitelt jelent majd a mezőgazdasággal foglalkozó KKV-knek. A mezőgazdasági ágazatban ez, ez a típusú hitelfelvétel még egy korai korszakát éri, de egyértelmű az érdeklődés, egyre több kezelőhatóság érdeklődik, rádöbbentek arra, hogy nincs elég forrásuk arra, hogy hagyományos hitelekkel megoldják a problémát. Az új MFF javaslat alapján a jogi keret a pénzügyi eszközökre még egyszerűbb lesz, tehát könnyebb lesz majd a jövőben ezt elérni, és például a működő tőke helyzetét is megváltoztatja, tehát például vidéki infrastruktúrára is fel lehet venni majd hiteleket, például a vidéki szélessávú internetfejlesztőknek, illetve sok olyan, sok olyan eset van, ahol a, az elsődleges árak, az elsődleges áruknak az ára határozza meg azt, hogy milyen gyorsan tudják visszafizetni a hitelt. Nos, tudom, hogy nincs már sok időm, próbálok a végére járni. Úgy gondolom, hogy a parlamenttel és a bizottsággal való kapcsolatunkat mindenképpen fokozni kell. Nagyon fontos számukra az, hogy önöket megfelelően tudjuk tájékoztatni, illetve meghallgassuk az önök véleményét. De amikor az igazgató tanácsban arról beszélek, hogy mindenképpen elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy ezt az ágazatot támogassuk, akkor az azt hiszem, hogy mindannyiunk érdeke. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a vendégünknek ezt a részletes beszámolót. Most pedig a szakbizottság tagjai te tehetnek fel kérdéseket. Először másfél percben Kapóta úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagyon örülök, hogy létrejöhetett ez a mai eszmecsere. Örülök annak, hogy itt lehet a beruházási banktól egy képviselő, illetve egy alelnök, hiszen ez nem, egy mindennapos esemény. Egyértelmű, hogy több beruházásra van szükség az EU-ban és a világban is, és szerintem nagyobb erőfeszítéseket kell tenni ennek érdekében, tudván, hogy Európában nagyon sok a KKV. Azt gondolom, hogy A mezőgazdaságban a precíziós mezőgazdaság, illetve az innovatív mezőgazdaság területére jobban kéne koncentrálnunk. A makrofinanszírozási mechanizmussal, illetve a KKV-k elérésével kapcsolatban, nos, itt ezek, ezek a tevékenységek akreditált közvetítőkön keresztül működnek, Fontosnak tartom az, hogy a fiatalok és általában a KKV-k hozzájuthassanak a hitelekhez. Ugye ez nem mindig egyszerű szegényebb régiókban. Mennyiben egyszerűbb az önök folyamatával, az önök mechanizmusával hitelhez jutni, mint egy centralizált rendszeren keresztül? Mik az előnyei ennek a módszernek? Van-e ösztönző vannak-e olyan ösztönző folyamatok, amelyekkel próbálják elérni a fiatalokat? Ugye minél ígéretesebb egy projekt, annál jobban előtérbe kerül a gazdasági aspektus, de hát úgy gondolom, hogy nem minden tagállamban vizsgálják meg ezt alaposan. Tehát, hogyha maga a struktúra nem elég robosztus garancia szempontjából, akkor nem biztos, hogy megkapják a hitelt a pályázók. Tehát én azt gondolom, hogy infrastruktúrális szinten, hogyha nehézségek merülnek fel a vállalat szempontjából, akkor segíthet a beruházási bank. President. Monsieur... Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr. Nagyon köszönöm, hogy itt van ezen az eszmecserén. Nagyon köszönöm, hogy bemutatta, hogy melyek azok az okok, amelyek miatt az Európai Beruházási Bank szándékában áll, hogy a mezőgazdasági szektorhoz közeledjen. Ugye a mezőgazdasági ágazat hagyományosan inkább állami támogatásokkal működik, és nem pénzügyi eszközökkel, nem olyan pénzügyi eszközökkel, amelyek visszatéríthetőek. Ez egy nagy változási javaslat ebben az ágazatban. A az EBB e érdeklődik a mezőgazdaság és a vidéki területek iránt. Miért? Azért, mert az Európai Beruházási Bank bankként azt gondolja, hogy a mezőgazdaság és a vidéki területek stratégiai fontosságú területek, vagy innovációs területek, vagy esetleg véleményem szerint kísérleti területek a jövőben? Paradox módon ezek olyan területek is, és ezt ön is mondta a bemutatójában, olyan területek ezek, ahol alacsonyabbak a jövedelmek, mint máshol. Azt gondolja esetleg, lehet, hogy ez is oka annak, hogy közelednek az ágazathoz, esetleg ez a 25%-os vidékfejlesztési költségvetési csökkentés, amely még mindig a kapnak a befektetési eszköze. Esetleg ezen költségvetési csökkentés miatt a bizottság vajon úgy látja, hogy az ágazatot máshogyan kell támogatni? Ugyanis többet kell tennie az ágazatnak, viszont kevesebb forrással. Vannak kérdések, részben ezekre már válaszolt is. Amikor helyi, regionális projektekről, támogató projektekről beszél, akkor milyen projektekre, milyen méretű projektekre gondol egészen pontosan? esetleg mikrohitelezésre is adná a fejét? Ezek a kérdések merültek fel bennem, amikor azt hallottam, hogy az EBB érdeklődik a vidéki területek iránt. Nagyon gyorsan Loázó úr, ugyanis mm, az idő csak telik és telik. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, ez a kezdemény, ezt a kezdeményezést nyilvánvalóan üdvözöljük, az európai mezőgazdaságnak modernizációra van szüksége, és ehhez pénzügyi támogatása is szüksége van, a magánszektorból is, a vidéki területeknek a vitalitását így lehet biztosítani. Véleményem szerint a, ez a bank projekt e-, egész, egész gyengécske. A biogazdaság innovatív terület, ennek a fejlesztését persze támogatni kell, de nem szabad elfelejteni a valós okokat, amelyek miatt a teljes élelmiszeripari és mezőgazdasági ágazat válságba került. A világ piac és a, a kétoldalú kereskedelmi megállapodások miatt nem lehet stabilizálni ezt az ágazatot, és a költségvetés nem lehet, a költségvetési tervezés nem lehet előreláthatóan megtenni, és a beruházások nem lehetnek fenntarthatóak, hogyha ezt a strukturális gyengeséget nem orvosoljuk, amit egyébként a bizottság okozott. Ráadásul amik, most, amikor a civil társadalom azt kéri, hogy a mezőgazdaságban a dolgozók vegyenek részt a székhelyetfeltözés elleni harcban, sajnálom, hogy a beruházás nem a növényegészségügyi termékek fejlesztésére irányul. Köszönöm. Agnyú úr. Nagyon köszönöm, Magdolad úr, nagyon érdekes volt ez a prezentáció, amelyet az Európai Beruházási Bank munkájával kapcsolatban tett, viszont a Brexitre nem tért ki. Nagyon érdekelne, hogy mi történik, amikor a tagállamok csatlakoznak, aláírják a szerződést, ott van a Romance szerződés. 2012 óta egyre több pénzt mm, adnak az Európai Beruházási Banknak, például az Egyesült Királyság és ebbe a keveset kap vissza például az Európai Beruházási Bank. Ez halott pénz lesz, amikor majd elhagyjuk az Európai, Uniót, az Európai Uniót. Ahogy ön is mondja, ez a pénz jelenleg a mezőgazdasági vállalkozásoknak a finanszírozására megy, annak a 27 tagállamnak a mezőgazdasági vállalkozásainak a fejlesztésére, amelyek egyébként versenyeznek az Egyesült Királyságbeli vállalkozásokkal. Na ez így nem fog menni. Kérdezném, hogy mi a, mi a mm, terve, mi lesz ezzel az igen hatalmas összeggel, ezekkel az összegekkel, mi fog ezzel történni. Tisztelt elnök úr, szerintem most akkor itt abba is hagyom, még 27 másodpercem lenne. Kérem, hogy ha valaki 1.30-at eléri, akkor kapcsolatosak ki a mikrofonját vele. André úr, köszönöm, köszönöm elnök úr, nagyon köszönöm a hozzászólást. Én bennem is sok kérdés felmerült, miért ruház be az Európai Beruházási Bank a mezőgazdaságban, pont akkor, amikor a mezőgazdaság válságban van. Amikor beszélt arról, hogy a nagy projekteket szeretnék támogatni, ha jól értettem, amit mondott, akkor nem igazán értettem, hogy az Európai Beruházási Bankna, Bank milyen irányba is indul el hogyha nem értünk együtt mindannyian, ugye van, aki mezőgazdaságról, mint családi mezőgazdaságról beszél, van, aki viszont nagy, ö, nagy mezőgazdaságokról, cégekről. 92 óta, és most jobban értem az ön előadását, ezt látjuk, egyre nagyobb ö, liberalizáció volt, egyre nagyobb vállalkozások jelentek meg. Egy igazi biznisz van itt már a mezőgazdaságban, és a kis családok családi vállalkozásokat is kellene támogatni, de ezt a kettő feladatot nem lehet egyszerre megtenni. Jó lenne, hogyha minden mezőgazdá, minden gazdát támogatnának, de nem ezt teszik, nem ezt teszik, hanem egy bizonyos, méghozzá nagy ö, ipari mezőgazdaságot ö, támogatják. 92 óta, a liberalizáció óta egyre nagyobb mezőgazdasági vállalatok jelennek meg, önöket pedig ezek, ezeket támogatják. Na de meddig? mi lesz a vidéki területekkel. Előbb-utóbb nem lakik majd senki a hegyi területeken. Érdekes lenne, érdekes volt a javaslatait meghallgatni, de jó lenne azt is megnézni, hogy a két mezőgazdasági típus, modell hogyan egészítik ki egymást, hogyan lehet őket mind a kettőt támogatni egyszerre, és ezzel az 500 millió európai állampolgárnak hogyan lehet választ adni a mezőgazdaság kihívásaira. Dziękuję, pan poseł Karti. Nagyon köszönöm. Kárti úr. Köszönöm. Köszönöm. Üdvözlöm Megdaval urat. Szeretnék egy olyan témáról kérdezni, amiről már beszéltünk. Ez a beruházási banknak a low-cost modellje Írországban, low-cost hitel modellje. Helyi gazdáknak a támogatására vonatkozna ez, erdő támogatásra, biodiverzitás támogatására. A legnagyobb nehézségem nekem ezzel az, hogy már számos alkalommal próbáltam információt szerezni arról, hogy a tőkebefektetőket hol regisztrálják, milyen portfóliójuk van, a spekulátorok kik, kik érdeklődnek ez iránt, viszont a megfelelő tájékoztatás mindez ideig nem sikerült megkapnom. Ezek alapvetően állami alapok lennének, talán az lenne a kérdésem, hogy az EBB ezt az információt meg tudja-e adni, látván, hogy Írországban az erdőszektor problémákon megy keresztül. Az erdőgazdasági mm, politikát, tehát meg kellene ö, újítani, és az ön hírneve, az önök hírneve is csorbul, hogyha ez a spekuláció tovább folytatódik. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Jane Fihinnel találkoztunk, aki, ha jól tudom, az EBB-t Írországban képviseli, és Karthi képviselő már beszélt hasonló aggodalmakról, amit elmondtunk neki is. El tudná mondani, hogy ön mennyire bízik abban, hogy az emberuházások az európai irányelveket követik abból a szempontból, hogy fenntarthatóak legyenek. És el tudnám magyarázni? Sok gazda felteszi ezt a kérdést, ők hogyan férhetnek hozzá a finanszírozáshoz ugyanolyan szinten, mint ezen magán tőkebefektető cégek. Ami a bejelentett hiteleket illeti, a Rabobankkal kapcsolatban két milliót jelentettek be olcsó hitelezést a mezőgazdaságra. Ez természetesen jó hír, sok mindent kell tenni a gazdákért, hogy megfelelő árat kapjanak a termékeiért, közjavakért, a klímaváltozás, öntözés, vízminőség, biodiverzitás szempontjából is támogatni kell őket, és a kapot megfelelően kell elosztani. Ezen három feltételre van szükség. Megfelelő ár, közjavak finanszírozása és a kap jó elosztása. Még mielőtt finanszírozásról beszélünk. Hiszen ön joggal kiemelte az elején, hogy önök beruháznak, és fontos a pénzt megtéríteni. Jelenleg az általam említett három feltétel nélkül, amivel a gazdák sorsán tudunk javítani, a legtöbb gazda ráfizetéssel dolgozik. Pontosan ön szerint hogyan fogják ezt visszafizetni, hogyha a három alapdolgon nem változtatnak? Korábban a gazdák támogatást kaptak, mostanra hiteleket akarnak adni. A támogatást nem kell visszafizetni, ez lehetne az emelőkar arra, hogy további pénzeket kapjanak. Most ezt vissza kell fizetni. Nem tudom, hát lehet, hogy vannak titkos gazdák, akik nagyon nyereséggel, nagy nyereséggel dolgoznak, de hogy lehet egy gazdának visszafizetni egy hitelt, hogyha nem nyereséggel működik? Hajzlén képviselő, köszönjük az előadást. Amit most hallottam, az különböző technológiai beruházásokra emlékeztet nekem. Az erdészetre adtak egy milliót. Nos, ami a nehézség a kisvállalatokat illeti, amelyek nehezen férnek hozzá a beruházáshoz, tehát hogyha egy kisvállalat nem kap bankfinanszírozást, ezt erre ön elmondott egy példát, de mi a felső határ ezen fitelezéssel kapcsolatban, és milyen tőke értékekkel kell itt számolni. Ön azt mondta, hogy sokat beruháznak a biogazdaságba. Pontosan itt mit támogatnak? Itt a biogazdaság ez egy nagyon nagy fogalom, ebben minden beleférhet. Konkrétan önök mit támogatnak? Milyen irányba mutat ez a finanszírozás? Szeretném pontosabban látni, hogy a pénzt valamilyen széles körben öm, adják ki, vagy konkrétan egy technikai javításra, sok területen van szükség a technológiára, innováció, piaci forgalomba hozatal. Konkrétan miről, mit jelent ez a technikai támogatás? Megint ez képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Andrew, ezt az előadást. Mindenki a saját tagállamával foglalkozik. Hogyha én Írországot megnézem, azt látom, hogy 1 milliárdot fektettek be tavaly egészségügy, közlekedés, oktatás, városfejlesztés, Brexit, Szociális lakhatás, megújuló energiaforrások. Erdészet, ez egy vitás kérdés több ír területen. Tudom, hogy az önhonlapjukon arról beszélnek, hogy a Sitka Spruce-szal valamilyen szerelmi viszonyban lennénk, talán ez túlságosan messzire megy. Ami az erdészeti hitelezést illeti, szeretném tudni, hogy esetleg gazdák önnel felvehetik-e a kapcsolatot azért, hogy az ő gazdaságaikat kollektívaként támogassák. Tehát akkor már valamilyen nagy szintű beruházásra, beruházóra van e szükség, egy tagállami beruházásra, vagy más mechanizmusokra, és mekkora értékekről beszélünk, hiszen a finanszírozás fontos, és minél alacsonyabb áron tesszük ezt, annál jobb. Ezért fontos, hogy el nekünk, hogy milyen lehetőségek léteznek. Köszönöm. Most a bizottság képviselője Pilka úrhoz fordulok. Szeretnének hozzászólni? Megadom a szót önnek. Köszönöm, elnök úr. Röviden elmondanám, hogy a pénzügyi eszközöknek milyen szerepük van a vidékfejlesztési politikában. Ez az eszköz kiegészíti a támogatási fellépésünket, és azt mutatja, hogy nagy igény van a finanszírozásra, mind a mezőgazdasági, mind a vidékfejlesztési területeken és ezen igényre mi nem tudunk a támogatásokból megoldást nyújtani. Ezért szeretnénk célzott pénzügyi eszközöket létrehozni, hiszen a célzottakkal a kisebb, a nagyobb gazdákat is tudjuk támogatni. A tőkéhez való hozzáférés bizonyos tagállamokban és területeken nagyon eltérő, és ezért kell olyan eszközöket találnunk, amelyekkel a szakpolitikai céljainkat meg tudjuk valósítani. Ebben az összefüggésben az EBB működése kiegészíti a mi politikai fellépésünket, más partnerek, például nemzeti kereskedelmi bankok is részt vesznek ebben, és szeretnénk lehetőséget nyújtani arra, hogy több jó minőségi projektet lehessen a vidéki területeken kivitelezni. Köszönöm. Elnök. Azt gondolom, hogy a kérdések végére értünk, akkor most Átadom a szót meghívott vendégünknek, meg de úr, megadom a szót. <clears throat> Thank you for your questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Próbálok a lehető legtöbb kérdésre válaszolni a rendelkezésre álló időben. Werner Schmidtet kérem, hogyha szükséges, akkor egészítse ki azt, amit mondok. Innováció és mezőgazdaság, ezek nagyon fontos célkitűzéseink. Amikor nagy projekteket finanszírozunk, olyan projekteket, amelyeket, amelyek nem KKV-től származnak, akkor más szakpolitikai célkitűzéshez is kell kapcsolódni ezeknek a projekteknek, mondjuk klímaváltozás, vagy hasonló. Tehát nem csupán, az nem elégséges feltétel, hogy biogazdálkodásról szóljon ez a projekt. Egy innovatív projektnek kell jelenni, amely új technológiát hoz létre, vagy az eljárás, vagy a termék szempontjából vagy a világon máshol kidolgozott technológiát hoz el Európába, vagy itt Európában fejlesztenek egy új technológiát. Erről van szó. Tehát mondom, egy innovatív dimenziónak is meg kell jelennie. Az innováció természetesen magán a gazdaságban is megtörténhet. Az Európai Bizottsággal és másokkal együtt működünk, próbálunk valamennyire előre látni, hogy milyen típusú innovációkat lehet számítani. Például a különböző gazdaságok digitalizáció is nagyon fontos, nem csak az összekapcsolódásról van itt szó, tehát hogy a szélessel jusson a gazdaságokba, hanem például, hogy megmérjük a talaj összetételét, vagy hogy milyen, szín, milyen a talajvíz szintje, vagy hasonló kérdéseket. Ezeket mind lehet digitálisan mérni, és ez segít a termelékenysége. Ilyen típusú innovációkra gondolok, ilyen projekteket tudunk támogatni majd az elkövetkező években. Tehát az innováció egy nagyon-nagyon fontos elem. Mikrofinanszírozás. Werner azt hiszem néhány szóval szól majd a mikrofinanszírozásról. Talán nem magyaráztam el elég jól azt, hogy általában a kisebb projekteket hogyan támogatjuk. Általában a közvetlen hitel, hitelezési tevékenység, ugye 25 milliárdról beszéltem, ez elég nagy összeg, ezek a közvetlen hitelek. De a különböző, különböző pénzintézeteken keresztül akár egy 40 ezeres projektet is tudunk, 40 ezer eurós projektet is tudunk támogatni. Tehát ez sokkal jobban elérhető, hogyha már az átlag gazdaságokról beszélünk. ez közvetlenül nem tudjuk létrehozni, mert egy kis bank vagyunk, csak 3000 munkatársunk van Luxemburgban, tehát nem tudunk ilyen feltételekkel kis, ad, kis hiteleket kiadnunk, ez nem lenne elég hatékony, ezért van szükségünk közvetítőkre. És azért tudjuk ezt megtenni, mert olcsón tudjuk eljutatni a hiteleket. Nagyon fontos, hogy legyenek közvetítőink, és az a lényeg, hogy a közvetítőkön keresztül megtartsuk az alacsony kamatlábakat. A statisztika nagyon érdekes egyébként. A legtöbb a finanszírozás legtöbb része, amit a mezőgazdaságnak adunk, valószínűleg 75%-ig a legkisebb projekteket éri el, a legkisebb gazdaságokhoz. Ezt azt hiszem, hogy így már így, azt hiszem, ezt jobban ki kellett volna domborítanom a bevezetőbe. A bizottsággal megpróbáljuk azt elérni, hogy a fiatal farmereknek, gazdáknak is legyen külön eh, hitelük, tehát egy különleges hitelkonstrukció az ő számukra, a banki közvetítőkön keresztül, például Drabó bankkal, illetve Credit agricole külön célzottan a fiatal gazdákra gondoltunk, nagyon kedvező feltételekkel, és eh, a feltételrendszert pont azokra szabtuk, eh, azokra a gazdákra, akik éppen most kezdik el a gazdálkodó tevékenysége. Az olasz példákra kérdeztek rám, melyik, melyik az ígéretes projektek, mi az, ami gazdaságilag életképes. Van egy nagyon jó példa, azt gondolom, hogy tíz régióval működünk együtt Olaszországban, ők a strukturális alapokat, illetve a vidékfejlesztési alapokat egy központi poolba próbálják összefogni. Ez körülbelül 500 500 ezer millió euróra rúg, és a lényeg az, hogy összefogtak, hogy a költségeket lecsökkentsék, hogy hatékonyabbak legyenek, hogy a bankok nagyobb hitelkonstrukciókkal, vagy nagyobb dimenziójú hitelekkel keressék meg őket. Mondom, több olasz régió összefogott, és ezt a mandát, egy ilyen mandátumot fogunk aláírni majd ezekkel a régiókkal, remélem az elkövetkezendő fél éven belül ezt tető alá tudjuk hozni, reméljük, hogy ez sikeres lesz. Több kérdés is érkezett a politikai, szakpolitikai irányunkról, illetve hogy az MFF reformja milyen hatással lesz majd ránk. Ha megengedik, akkor tartózkodnám a szakpolitikai, tartózkodnék attól, hogy a szakpolitikai kérdésekre válaszoljak nekünk már így is elég sok dologra kell odafigyelnünk, de szakpolitikákat nem mi alakítjuk. A szakpolitikákat nem mi alakítjuk mi azokat csak végrehajtjuk. Úgyhogy erre a kérdésre megengedik nem válaszolni. Fölmerültek olyan témák is, hogy a mezőgazdaságnak néhány ágazata eh, miért szenved, miért gyengélkedik, eh, illetve az árak kérdése. Mi megpróbáljuk az ágazatot támogatni, úgyhogy versenyképesebb legyen, és a globális versenyben helyt tudjon állni, illetve nagyobb legyen a termelékenység a mezőgazdaságban. Tudjuk, hogy a globális piac nagyon komoly nyomást gyakorol. Volt egy Brexit-tel kapcsolatos kérdés is. A kilépési szerződést ugye decemberben hozták nyilván, nyilvánosságra, erről, ebben elég nagy passzus szól a bankunkról, illetve hogy mi történik konkrétan. Részletesen foglalkozunk majd azzal a 3,5 milliárddal, amit eh, egy bizonyos idő alatt visszafizetünk majd, ez az Egyesült Királyságnak, ez az általuk befizetett összeg, ugye az az alapelv, hogy addig, semmi, addig semmiben sem egyesül, egyezünk meg, amik mindenben meg nem egyeztünk, de mondom, ez majd részle, része lesz a kilépési szerződésnek. Aztán különböző mezőgazdasági modellek. Ez tagállamoként változó. A bizottság új javaslata arról is szól, hogy a tagállamok saját megközelítést alakíthatnak ki azonos mezőgazdasági célok eléréséhez. Nos, mi azt próbáljuk elérni, hogy megfelelően tudjuk támogatni a tagállamokat, hogy az operatív programokat végre, tudjuk, végre tudják hajtani. Tehát nem egyfajta mezőgazdasági modellt támogatunk, hanem a társfinanszírozási modellen keresztül tiszteletben tartjuk a, mező, a különböző tagállamok mezőgazdasági megközelítését. Aztán erdőgazdálkodás. Kárszél és képviselők tették fel ezt a kérdést. Mi, mint ahogy az én, em, imént is említettem, a szakpolitikákat végrehajtjuk. A, az ír kormánynak vannak elképzelései arról, hogy az erdő területnek mekkorának kell lennie, és ugye ez támogatja az Európai Bizottság is. Bármit is teszünk, bármelyik tagállamban, ahhoz meg kell kapnunk a tagállam jóváhagyását. Semmit sem tehetünk a tagállamok jóváhagyása nélkül az szóban forgó tagállam a hagyásáig. Amikor erdőgazdálkodásban bármit is teszünk Írországban, akkor az ír hatóságoknak a jóváhagyás is szükséges, enélkül semmit nem tehetünk. Mi próbáljuk elérni azt, hogy fenntarthatóbb legyen az erdőgazdálkodás Írországban. A Koleszemel Szilva alap, amely egy Egyesült Királyságbeli alap, itt van egy ír van egy írpartner partner is. Ez az erdő, ez egy erdészeti projekt, ugye korábban a domináns modell, a fakivágásos modell volt Írországban, de Dániában egy egészen más modellt, és más európai országban volt egy másik modell, ami elkezdett meghonosodni, ez pedig az, hogy más fafajtákkal fajfajtákat ültetünk be a kivágott fák helyett, és ezáltal a klímaváltozásnak és a különböző betegségeknek sokkal jobban ellenállnak a fák, és ez mindenképpen jót, tesz, jót tenne az írerdőállománynak is. A környezeti és szociális normákat, tehát megpróbáljuk az erdőgazdálkodásban is megvalósítani, hogyha ha egy ha egy európai állampolgár úgy gondolja, hogy bármilyen projekt, amit, mit, amit mi finanszírozunk, az nem tesz eleget az Európai Uniós vagy bármilyen más jogszabálynak, akkor lehet panaszt tenni, van erre egy eh, panasztételi mechanizmusunk. Én mindenkit bátorítok erre, tehát hogyha úgy gondolják, hogy a, ha a tagállami vagy az EU-s törvényeket nem tartják be, akkor lehet panaszt tenni. De nem tudjuk, hogy kit finanszíroznak. Nos, hát ez mind rajta van a honlapunkon de nem tudjuk, hogy ezt eh, pontosan kivette fel, és hoz, hol fektette be. Amikor befektetünk, akkor az átláthatósági követelménynek teljesülnie kell, tehát mindenki tudja az hogy kit finanszírozunk, mennyivel és mit, milyen eredményt várunk. Hogy az általunk finanszírozottak kit finanszíroznak, az nem a mi felelősségünk. De nagyon fontos az, hogy a a ked, hogy a kedvezményezett beruházás mindenképpen be kell, hogy tartsa az, a környezeti, illetve a szociális jogszabályokat. Meginis asszonynak is volt egy kérdése. A szövetkezetekkel kapcsolatban. Nos, Írországban is finanszírozunk már egy-két szövetkezetet, és továbbiakban is számítunk még ilyen esetekre. Egyébként a kozmét és igénybe veszik a KKV-k Írországban, és a leányvállalatunkkal tavaly körülbelül 330 milliót adtunk támogatásként, hitelként az, az ír gazdáknak. Ennek ha megengedi, akkor most átadnám a szót Werner Schmidtnek. A mikrofinanszírozás, illetve az innováció részben az ő szakterülete is megengedi, elnök úr? And good afternoon, everybody. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok. Nagy öröm, hogy itt lehetek. Ha megengedik, akkor néhány dolgot kiegészítenék abból, amit mondott az előttem szóló kolléga. All the members of, the, of this house. Uh, Minden egyes uh, képviselőnek mm, mondanám, hogy a mi intézményünkben, hogyha nincs semmiféle kérés, kereshet, akkor nem tudunk befektetni sem. Hogyha nem elég jók a feltételeink uh, az emberek számára, akkor nem tudunk együttműködni. És akkor itt szeretnék a német kérdésre válaszolni. Nagyon egyértelműen látszanak a tendenciák. Látszik az, hogy folyamatos az elköteleződés, főleg a KKV-k részéről is felé. Hogyha esetleg az a benyomásuk, hogy csak nagy műveleteket finanszírozunk, akkor ez nem jó benyomás, ugyanis ez nem így van. Ahogyan Andrew is mondta, 40 ezer euró a küszöb, és 2017-ben például 18%-a az összes finanszírozásunknak KKV-knál landolt, és 20%-uk nagyobb mm, vállalatoknál. Hogyha érdekli önöket, hogy hol, melyik ágazatban mit finanszírozunk, akkor javaslom, hogy keressék fel a honlapunkat, ahol az összes projektet megtalálják, és egy külön szekció foglalkozik a mezőgazdasággal. Ami a mikrohitelt illeti, Andrew már említette, hogy milyen a rendszerünk, ez az Európai Beruházási Alap, amely tulajdonképpen kettő alapból áll. Itt hatalmas összegeket ruházunk be a mezőgazdasági ágazatba. Hogyha érdekli önöket, a választókörzetüket, hogyan férhetnek ezekhez hozzá, van egy egész listánk a közvetítő szervekről, ez is megtalálható a honlapunkon. Valamint vannak az EU-s tagállamokban is um, ügynökségeink. Nagyon köszönöm. Jeszcze prosił o głos pan poseł Pół minuty. Nagyon köszönöm. Vendegem úr, hogy ha választókörzetekről van szó, akkor ne felejtsük el a szennyező, szennyezést, azt, hogy a környezet védelmi ö, szabályokat hogyan lehet megszegni, hogyan lehet tudni, hogy az Európai Beruházási bank pénzet mire lehet használni. Majd megmondom, hogy milyen környezetvédelmi problémák vannak, és akkor be lehet avatkozni, ahogyan ezt már említette. Um, the first uh, the, the, the first onus is on the the um... Akkor tehát halljuk a választ. Ami a részleteket illeti, kedvezményezetteknek nyújtott részleteket, hogyha van valamilyen konkrét panasz, azzal kapcsolatban, hogy nekünk milyen környezeti kérdésekkel foglalkozunk, Írországban milyen termesztési, milyen, um, milyen termőföldeket kaptak termőföldek kaptak vagy nem támogatást, ezt meg tudjuk mondani. Tehát meg tudjuk mondani, hogy meg tudunk nyomozni, tudunk vizsgálatokat folytatni, független, banktól független vizsgálatokat tudunk lefolytatni, egy független panaszkezelési mechanizmust tudunk alkalmazni, a végeredményt pedig nyilvánossá tudjuk tenni. Tehát bármiféle egyéni panaszt nagyon szívesen megvizsgálunk, hogyha ezt a tudomásunkra hozza. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. És akkor ezzel le is zárhatjuk a képviselők kérdéskörét, akik már választ is kaptak. Nagyon köszönöm az Európai Beruházási Bank képviselőinek, hogy itt voltak. Nagyon köszönjük, hogy gazdagították ismereteinket az információikkal. Köszönöm, ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Még egyszer nagyon köszönöm, uraim! Mi pedig folytatjuk, le vagyunk maradva Most pedig a városi és a város környéki mezőgazdaságról fogunk eszmét cserélni. Először is egy prezentációt fogunk meghallgatni, amelyet a mi kérésünkre állítottak össze. Dr. Enet Pior és dr. Ingo Zasada prezentációját hallhatjuk. A a mezőgazdasági tájékutatásával foglalkozó Leibnici Németországi Központ készítette ezt a tanulmányt a tematikus főosztály megbízásából. És a megbízásunk alapján az a cél, hogy megismerjük, hogy jelenleg mi a helyzet a városi, illetve a város környéki mezőgazdasággal az Európai Unió területén. Az a cél, hogy megismerjük a tendenciákat, megismerjük a jelenlegi helyzetet. Ez egy olyan téma, amelyel a múltban még nem foglalkoztunk, pedig a téma rendkívül fontos. Egy olyan területről van szó, amelyre növekszik, új piaci lehetőségeket hordoz magában. A két szakértőtől azt kérjük, hogy osszák meg velünk az információikat. Körülbelül 20 perc áll rendelkezésükre. Kérem, hogy tömören legyenek szívesek fogalmazni. És aztán majd a kérdésekkel folytatjuk. Ezzel át is adnám a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon köszönöm a kedves felvezetőt. Ingo Zászada vagyok, a mezőgazdasági kutató osztálytól. Itt van velem Enet Pior kollégám, kolléganőm is. Nagyon örülünk, hogy lehetőséget kaphattunk, és felszólalhatunk. Bemutathatjuk a Városi és Városkörnyéki Mezőgazdaság az EU-ban című tanulmányt, amelyet az Agri Szakbizottság kért. Ez a tanulmány már az önök kezében van prezentációval kezdenénk, ezt tíz kérdés köré csoportosítottuk. A tíz kérdés pedig négy témába tartozik. Ezekben a témákban van olyan, hogy mezőgazdaság a városban, motivációk, célok, potenciál, mezőgazdasági gazdák a város környéki területeken és a városokban, zárásképpen pedig ajánlásokat szeretnénk megfogalmazni. Még mielőtt elkezdenénk a mezőgazdaságról beszélni a város, illetve a város környéki területeken, szeretnénk leszögezni, hogy milyen különleges kontextust is jelent ez a mezőgazdaság. A város környéki térségben, térségről beszélünk. Itt kettő terület találkozik egymással, a városi, illetve a vidéki területek találkoznak egymással. Olyan terület ez, amelyet az erős, dinamikus tevékenység jellemez. erős urbanizáció, városiasodás, növekvő lakosság egyrésztről, másrésztről pedig ezeket a területeket a fragmentált administratív helyzet is jellemzi, amelynek az oka a városi nyomás, illetve számos lehetőség is rejlik itt. Amikor a városi és mezőgazdaság, városi és környéki mezőgazdaságról beszéljük, beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy ezeken a területeken dolgozó gazdák nagy nyomásnak vannak kitéve, futnak mind a munka, mind a terület után. A városi területek, területeken számos más konfliktus is felmerül egyrésztről, másrésztről pedig nagyon fontos kiemelni, hogy mivel ezek a területek közel vannak a fogyasztók piacához, a városi piachoz, így ez hatalmas lehetőségeket is magába foglal ez a fajta mezőgazdaság. Közel vannak a városi piachoz, és így a városi közösségekből tudnak profitálni, ez pedig a mezőgazdaságban átálláshoz vezethet vége annak a helyzetnek, amikor is a mezőgazdaság ezen a területen még nem fejlődött. Most már sokat fejlődött, adaptív stratégiákat, bizniszmodelleket szeretnénk látni, ezekre szeretnénk kitérni. Először is kezdjük a mezőgazdasággal, ar, azzal, hogy a városi kontextusban milyen is a mezőgazdaság. Van számos ö, konkrét technológiai megoldás, illetve közösségi irányultságú mezőgazdaság, kertészkedés, kertészeti tevékenység. Összességében általában megpróbáljuk megtalálni a közös jellemzőket, azokat a közös jellemzőket, amelyek miatt kialakultak ezek a mezőgazdasági gyakorlatok egészen kicsi területeken a mm, gazdák, pont úgy, mint a kertészek, gyakran nem rendelkeznek hivatalos mezőgazdasági papírral, és profitorientált tevékenységet folytatnak, bizonyos ideiglenesen elérhető területeket használnak, valamint számos technikát kifejlesztenek ki innovatív megoldásokat. Alapvetően megkülönböztetjük egymástól a tevékenységnek a skáláját, vannak egészen pici tevékenységek, nagyobb tevékenységek is, megkülönböztetjük a szereplőket is. Mi nem csak gazdákkal foglalkozunk, hanem civil szervezetekkel, civil társadalommal is, olyan mm, szervezetekkel, amelyek elkötelezettek a mezőgazdaság irányába. Ezek szintén különbö- mindenkinek különböző érdekei vannak háromfajta városi mezőgazdaságot tudunk elkülönböztet, megkülönböztetni egymástól. Vannak ö, nagyobb mezőgazdasági és kisebb mezőgazdasági területek. Ott vannak például a házi kertek, kertecskék, ott vannak a közösségi kertek, illetve maga a mezőgazdaság, amelynek szociokulturális hatása is van. Vagy az iskolai kertek, ezeken túl pedig vannak profitorientált, kereskedelmi alapon működő területek és valamint tetőkertben végzett mezőgazdasági tevékenységek, például gomba, gomba termesztés a pincében. Hogyha a, a városi területről kimegyünk, a város környéki területre, akkor láthatjuk, hogy ez már jobban hasonlít a hagyományos mezőgazdasági tevékenységhez. Ez már olyan, mint hogyha vidéki területen lennénk. De mivel a mezőgazdaságra kihat a városoknak a közelsége, így a városkörnyéki mezőgazdaság még mindig más, mint a vidéki területeken végzett mezőgazdasági tevékenység. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy a mezőgazdasági elvek ezekben a zónákban igen sokat változtak az elmúlt évtizedekben. Ha megnézzük a 70-es éveket, akkor a 70-es években a mezőgazdaság, a városi mezőgazdaság negatív volt, most azonban már egyre többen ismerik el, hogy ezekben a mezőgazdasági tevékenységekben milyen hatalmas potenciál rejlik. Van itt négy különböző adaptációs stratégia. Az egyik, ezek magukba foglalnak konkrét termelést, illetve kertészkedő tevékenységeket, valamint magas értékkel rendelkező magvakat illetve szolgáltatásokra is specializálódnak ezek a gazdák, például lovas, lovaglás. A második kategória ez a hagyományosabb mezőgazdaság, a rövid láncú mezőgazdasági tevékenység. Ezek már jó ideje jelen vannak. De itt látjuk, hogy a gazdák digitális megoldásokat használnak, és így veszik fel a kapcsolatot a városi fogyasztókkal. A mezőgazdaságnak a diversifikációja ez a harmadik um, út, amelyet nagyon gyakran látunk a városkörnyéki területeken. Ez is kiemelendő. Aztán ott van a vidéki turizmus. Az utolsó formája ennek a mezőgazdaságnak, ez hasonlít a városi kertészkedéshez. Ennek közösségépítő ereje van. Mm, saját maguknak vetnek, aratnak a, az emberek. Megpróbáltuk megvizsgálni ezeket a különbözőségeket, a sokszínűséget, a különböző érdekeket. Azt látjuk, hogy a potenciális előnyök, azok robbanásszerűen nőnek. Persze vannak profitorientált formák is, ezek járulnak hozzá legjobban a gazdasági tevékenységekhez, mint a jövedelemgenerálás vagy a munkahelyteremtés. Másrésztről viszont a város, illetve városkörnyéki mezőgazdaságnak környezeti előnyei is lehetnek. Környezeti hatásai is lehetnek, a biodiverzitás megőrzéséhez is hozzájárulhatnak. Mindez zöld infrastruktúra kifejlesztését, kifejlődését támogatja. Vannak társadalmi előnyök is, ezeket is fel tudja mutatni ez a fajta mezőgazdaság, amely hozzájárul a tudás megszerzéshez, a közösség építéshez, az interkulturális kapcsolatteremtéshez. Megkülönböztettük az egészségügyi előnyöket is, ott van például a szociális mezőgazdaság, ezt is ki kell emelni. Még mielőtt átadnám a szót a kolléganőmnek, szeretném kiemelni, hogy a városi és a városkörnyéki területen olyan mezőgazdaság működik, amely megváltozott, egyre közelebb van a városi társadalom kéréseihez, elvárásaihoz, és képes mm, nyerességet hozni, előnyöket felmutatni. Olyan ez, mint egy kirakat, meg tudjuk nézni, hogy a mezőgazdaság mit képes felmutatni. És akkor Anettnek, a kollégámnak szeretném átadni a szót. Kedves Elnök, azt, elnök úr, akkor én folytatnám a következő diával. Um, a város környéki mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozó korlátok és veszélyek. Nos, ami a termőföldhöz való hozzáférés, ez egy komoly kihívás. Különböző tevékenységek miatt egyre, egyre drágább a termőföld, és más szereplők is komoly versenyt alakítanak ki a kisebb családi gazdálkodásokra, vagy az új gazdákra vonatkozóan, és új modelleket is figyelembe kell venni. Egy további veszély, a technikai megoldások veszélye, ezeket még nem alakították ki annyira, hogy azt valóban alkalmazni is lehetne, de nagyon sok kísérletet indítottak el startupok, mm, komoly befektetési költségei vannak ennek, tehát megint csak tovább kell még foglalkozni ezzel a lehetőséggel. A maga a város környéki mezőgazdaság is jelenthet korlátot vagy veszélyt, hiszen nem megfelelő a mezőgazdasággal kapcsolatos tudás bizonyos területen nem tudjuk, hogy a jó mezőgazdasági gyakorlatoknak megfelelnek-e az itt kialakított vagy alkalmazott gyakorlatok, például a trágyázással kapcsolatban, a termőföldkezeléssel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy a vízirányelvnek megfelelnek-e az alkalmazott rendszerek, minőség, ellenőrzés, az adóztatás, megint csak ezek szürke területek, és nincsenek erre vonatkozó ellenőrzési rendszerünk, mert informálisan kell lépnünk. De pontosan ezen nem hivatalos jelleg egyben esély is. Azt látjuk, hogy sok példa van arra, hogy hogyan alakulnak át a működési módok, és a globális húzóerőkre adott választ alkalmazzák. Azt láthatjuk például, hogy több a fiatal gazda a városi környezetben, és több nő gazdálkodik a város környéki területeken, és nagyon komoly sikereink vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet menekülteket bevonni a különböző közösségi fellépésekbe. A gazdasági átalakulások is hatnak a város környéki területekre magukra. Van egy hálózatunk, itt a város környéki területekre vonatkozóan a, többen elmondták, hogy ezen területeken vannak a legnagyobb gyümölcstermő területek, ezek lehetőségek és korlátok is arra vonatkozóan, hogy ezt az új jelenséget hogyan visszük tovább. Közben azt is látjuk, hogy sok olyan szereplő van, amely inkább egyfajta posztproduktív paradigmában mozognak, más gazdasági modellt alkalmaznak, megosztó gazdaságban gondolkoznak, és azt látjuk, hogy a non-profit irány is eléggé mérvadó ami a motivációt és a célokat illeti. Egyértelműen meg kell különböztetni a gazdák perspektíváját, ahol nagy előny az üzleti modell szempontjából a diversifikált családi gazdálkodás az új szereplők számára, és nagyra értékelik a gazdák azt is, hogy elismeri ők, elismerik őket gazdálkodóként, hiszen szoros az együttműködés a fogyasztóval, ami vidéki területen nincs mindig így a fogyasztók szempontjából a globalizált élelmiszerrendszerrel nincsenek megelégedve, és ezért vonzza őket ez a fajta működési mód, és különböző szokásokat alakítottak ki ennek fényében. Ami az élelmiszerbiztonságra tett hatását illeti, ezt nagyon nehezen vagy nem lehet felmérni, nincsen bizonyítékunk arra, hogy milyen az összefüggés hiszen a statisztikai és monitorozói rendszer nem teszi lehetővé számunkra azt, hogy itt valóban megkülönböztessük az ilyen jellegű tevékenységeket. Ami a tudományos diskurzust illeti, azt látjuk, hogy nem az élelmiszerbiztonság, hanem inkább az élelmiszer ellátás önállósága az, tehát az élelmiszerhez való hozzáférés, az élelmiszer minősége, amelyről beszélhetünk, de vannak olyan megközelítések, amelyek alapján kvantifikálni akarják például a nagy városközpontok környékén, a gyümölcstermelő területeknél ki lehetne számítani, hogy például a tető teraszon hogyan lehetne a városok zöldségigényét kielégíteni ami a gazdálkodási módszereket illeti, nagyon magas a biogazdálkodók aránya, és nagyon nagymértékben elismerik, hogy szükség van a vetőmag diversifikálására, és közben vannak nagyon is mesterségesen fenntartott komoly technológiát alkalmazó rendszerek. Ami az EU-s szintű keretet illeti ki, milyen szerepet játszik. Van egy tanulmányunk, ott nagyon sok részletes táblázatot találhatnak a translokális hálózatokról, a Pörpöl, a környéki régiók platformja, a RUAF is nagyon fontos, szintén regionális perspektívából közelíti meg ezt a kérdést, a fenntartható városi mezőgazdaság és élelmiszerrendszerek, ők mind ezen kezdeményezéseken belül együtt lépnek fel, globális szinten hozták ezt létre, az ENSZ, az FAO, és ezt a kérdést az élelmiszer perspektívából és az infrastruktúrális perspektívából is megközelítik. Ami a kutatás nagy finanszírozásának köszönhetően a Horizont 2020-ból adódott, az az, hogy sokkal több bizonyítékkal rendelkezünk ezen jelenséggel kapcsolatban. És azt látjuk, hogy nagyon komoly előnyei vannak és a téma sokkal hozzáférhetőbbé vált, ezt tükrözi az a témával kapcsolatos kutatás is. Ami a konkrétabb érveket illeti a politikai beavatkozása kapcsolatban. A fő kérdés az az, hogy az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája egy fő eszköz Nem voltak eddig konkrét intézkedések a város környéki és városi mezőgazdaságra. A kapon kívül esik ez a tevékenység, mert mások a szereplők, és ott ez nem kerül elő. De ami a város környéki gazdálkodást illeti, több intézkedés létezik. A biogazdálkodás, az agri, élelmiszeripari, az élelmiszerlánc ellátására vonatkozó támogatásokat lehet alkalmazni, és a líder bevonása is módosult, korábban csak azzal foglalkoztak, hogy az eltéréseket kiigazítsák a vidék és városi területek között. Most már egyre inkább a nyilvános konzultációból is ez derül ki 2020 utánra vonatkozóan, már nem alkalmazzák ezt a megosztottságot a vidéki és városi környezetek között. Ez, ez az igény. Vannak más szakpolitikai területek is, most nem akarok erre részletesen rátérni, a jelentésből mindenki megtalálhatja, vagy még visszatérhetünk rá később. Azt szeretném kiemelni, hogy Természetesen vannak fontos és rendkívül dinamikus új stratégiai hálózatok is, új városi politikák is megjelenőben vannak helyi, regionális szinten. Vannak tehát új szereplők, városi közigazgatás, civil társadalmi kezdeményezések különböző háttérrel, egyrészt élelmiszerhoz való hozzáférés, iskolai étkeztetés, gazdák piaca, termelői piac, ami az élelmiszer politikai tanácsokat illeti új öm, kereteket adnak. 2017-ben Milánóban alapítottak egy nagyon komoly hálózatot, több mint 150 város vesz ebben részt, és hat tematikai öm, irányvonal mentén indultunk el. Ami az mezőgazdasági területek megvédését illeti más felhasználástól, különböző élelmiszer terveket dolgoznak ki, de közben nagyon sok a korlát is. Nem megfelelően integrálják az egyes témákat a városi osztályok, irányítási osztályok között, a globális, regionális és nemzeti hatáskörököt nem osztották fel elég egyértelműen, nem megfelelő a koherencia a többszintű szakpolitikák között. Most pedig az ajánlásaimhoz a végéhez értem. Azt látjuk alapvetően, hogy a városi-város környéki mezőgazdaság kapcsolatban nincsen egy konkrét szakpolitika, vagy nem a kap egy tendenciájáról beszélhetünk. Azt szeretnénk, hogyha ez egyfajta eszköz lenne arra, hogy egy tágabb ö, diskurzus nyithatnánk, vagy stratégiát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a szakpolitikai célokat elérni, amelyek a jövőre vonatkozóan már érvényesek. És ezek függenek bizonyos átalakulásoktól, egyrészt attól, hogy hogyan lehet bizonyos témákat integráltan kezelni, és a régiókat hogyan lehet integráltan kezelni. Már korábban elhangzott, hogy ami a területi felelást illeti, a vidéki, városi ö, környezet közötti megosztottságot fel kell számolni, és lehetne ez egyfajta tanulási tere annak, hogy a közös politikai területeket kialakítsuk, és összekapcsoljuk a vidéki és a, vidék, a városi területeket, hogy pozitív, közjó ként tekintsünk rájuk. Ez nagyon jó lehetőség. Természetesen a kormányoknak ezzel a lehetőséggel élniük kell, és fel kell mérni, hogy hogyan lehet ezt a sokszintű integrációt kialakítani. Ez kapcsolódik az ágazati integrációhoz is, és egyfajta út lehet afelé, hogy a társadalmi igényeket a szakpolitikai fellépésben valóban meghallgassuk, így igény alapú módon lehet fellépni. Ez legitimitást ad bizonyos stratégiai döntésekhez, vagy helyi döntésekhez, és ezeket utána európai szinten kell tükrözni. Stratégiai rálátás különböző szintekre megint csak nagyon fontos. Be lehet azonosítani bizonyos tematikai tengelyt, hogy ezen integrációt bizonyos szinteken hogyan lehetne elérni. A termőföldhöz való hozzáférés, piachoz való hozzáférés, a város környéki termőföld, piacok piaci következtetésének a levonása is fontos lehet. Úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdaság, a városi mezőgazdálkodás rendkívül fontos és pozitívan értékelt terület, tanulási tér lehet, hogy az átalakítási politikákat tudjunk rajta tesztelni. Nagyon dinamikus, nagyon komoly kihívásokat jelentő területről van szó. Vannak különböző típusai a városi és városkörnyéki mezőgazdaságnak, ennek sok előnye lehet az adott társadalomra és gazdaságra. Közben azt látjuk, hogy nagyon sok szakpolitikai területet érint ez, és fontos ezeket integrálni ahhoz, hogy jobban meg lehessen célozni a politikai célokat és jobb eredményeket lehessen elérni. Ebből a szempontból a városi mezőgazdaság egyfajta vezető szerep lehet, és iskola példa arra, hogy ezen stratégiákat teszteljük, és hogy hogyan lehet a fenntarthatósági célokat a különböző szinteken elérni. Azt gondoljuk, hogy a tudás összekapcsolása nagyon fontos a különböző ágazatokon túlmenően, a tervezésbe ezt figyelembe kell venni, különböző mechanizmusokat, eszközöket kell előirányozni a városi és városkörnyéki mezőgazdaságra, de mi külön eszközöket nem ajánlunk kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a két vendégnek, két előadónknak. Most a képviselő következnének. Er Ernst Garcia asszony szólt elsőnek. Köszönöm szépen! Körülök annak, hogy ellátogattak ide. Kevesen vagyunk, de mikor sokan vagyunk, akkor mindig összekevernek Irácse Garciával. Nem mindig jövök rá, hogy engem szólítanak. Örülök annak, hogy erről a témáról most beszélünk. Én földrajzzal foglalkoztam mindig is, és a városon, város körüli területeken igenis megvan a kapcsolat a vidékkel, illetve a korábbi hagyományokkal, és ez egy nagyon érdekes, feltérképezendő dolog. Én egy kis régióból származom, aminek a fővárosa még mindig megtartottam ezt a város körüli gazdálkodást. Logronyóból származom, La Rioja És azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek sokkal nagyon nagyobb jelentőséget kéne tulajdonítani, hiszen ez kulturális, szociális szempontból sem lényegtelen. Amikor is a kapról beszélnek, és a vidékfejlesztésről, és ezt összekapcsolják összekapcsolják pénzügyi eszközökkel, hát szerintem itt gond van. Szerintem az a mentális különbségtétel, ami, ami a fejünkben él, az nem olyan jó. Az Európai Unió hatására a vidékfejlesztést A vidékfejlesztés kizárólag a vidékkel kapcsoljuk össze, és a városokkal nem. De hát a városok számára ott van az Urbán nevű program. Ez egy nagyon érdekes dolog. És azt gondolom, hogy nem csak, ezen belül nem csak a, a nem csak a építészeti javakkal, vagy a műkincsekkel kell foglalkozni, hanem a mezőgazdasággal is, és szerintem a mezőgazdaságnak igenis ott a helye a városi vagy város környéki területeken. Beszélhetünk például a kertekről, de nem szoktunk beszélni a város környéki zöldséges kertekről, veteményes kertekről, vagy azokról a dolgokról, amik, amiről az imént beszéltek önök, szerint az urbán eszköz, illetve azok az eszközök, amelyek amelyek a városokkal kapcsolódnak össze, ezek megváltozhatnak ilyen szempontból? A kapot meg fogjuk reformálni, de hogyha azt mondjuk, hogy a vid- vidékfejlődésnek erre az aspektusra is figyelni kéne, nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk akkor megváltoztatni. Tehát a vidékfejlesztés per definíció nem a vidékről kell szólni, tehát Barcelona egyáltalán nem fér hozzá vidékfejlesztési alaphoz, csupán az urbánhoz és szerintem annyira bonyolult lenne ezeket a dolgokat összekapcsolni, hogy ebbe biztos belebuknánk. Köszönöm. Andriu úr következik. Merci, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani önöknek ezeket az expozékért. Van itt egy elég komoly kérdés. többet kell tudnunk erről az új jelenségről. Ugye önök is elmondták, hogy egyre, elterjedő, egyre inkább elterjedőben van ez a jelenség. Hát a kapról van szó egyrészt. Úgy gondolom, hogy ilyen szempontból ez kudarc. Elég érdekes volt, amit mondtak erről. 54 éve beszélünk erről. Elnök úr, azért ne izguljon, nem, nem alap kudarcról van szó, viszont egyre kevésbé bíznak a polgárok, vagy a fogyasztók az élelmiszerben. Nos, nagy városok körül koncentrálódik a lakosság. Korábban azt gondolták, hogy ez az ideális modell, de azt gondolom, hogy, ezzel, hogy ennek a modellnek elértük a határait. Ne felejtjük el, hogy egyes városrészek nagyon is problematikusak és szerintem az élelmiszer politika kérdése is ide tartozik ebbe a problémakörbe. Valójában a fogyasztó az, aki eldönti, hogy mit szeretne enni, azt gondolom, hogy minél inkább városi a fogyasztó, annál inkább minőségi járót kér, és annál inkább úgy gondolja, hogy az egészsége függ attól, vagy múlik azon, hogy mit eszik. Nagyon fontos, hogy az élelmiszer termesztés, tehát közel legyen a polgárhoz, az a város lakóhoz. Ez egyre inkább nő az igény ezzel kapcsolatban és említették, hogy a jelenség elterjed. Szerintem nagyon oda kéne figyelni erre, amikor szakpolitikákat alakítunk ki, hogyha az emberek nem bíznak az élelmiszerben, ha nem bíznának az emberek az élelmiszerben, akkor nem fejlődött volna ennyire a város körüli zöldségtermelés, vagy élelmiszertermelés. Nagyon érdekes ez a jelenség, önök is elmondták hogy a jövőben, és ezt Ernest Garcia asszony is elmondta, tehát a jövőben ez rákényszerít a, arra, hogy a teritorialitás kérdését jobban megvizsgáljuk. Ugye van a városi, a város körüli, a vidéki terület, vannak sűrűn lakott területek, és ez egy nagyon komoly ökológiai érték, hogy ebben a környezetben, a városok körül lehet élelmiszertermesztést folytatni. Képzeljük el, hogyha a város körüli növénytermesztés, az élelmiszertermesztés exponenciálisan megnő, akkor mi lesz a vidékkel? Ebbe is gondoljunk bele. Ez mindenképpen érdekes ilyen szempontból tehát, amit mondtak. Illetve a szociális kötelékről is beszéltek, hogy a szociális kapcsolatok meggyengülnek, ez egy nagyon komoly gond és hogyha ebben része van az élelmiszer kérdésnek is, akkor ezen szintén mindenképpen el kell gondolkodnunk, főleg a sűrűn lakott területek esetében. A jövőre vonatkozóan, hát szerintem a mai napon nincsenek olyan szakpolitikák, amelyek erről szólnának célzottan, úgyhogy mi hamarabb kéne ezen gondolkodnunk. Erik, zauważ. Köszönöm. Erik, négy percig beszéltél, tudod? Hajzlénk, kolléga. Erik hat Maßstäbe gesetzt jetzt mit vier Minuten. Erik ezzel feladta a labdát. Ilyen sok képviselő nem szokott itt lenni. Köszönjük ezt a tanulmányt. Azt hiszem, hogy maga a fogalom um, nem kell, hogy ezt a kappal összekapcsoljuk. Azt gondolom, hogy egyfaj, egy másfajta támogatásra lenne szükség, nem magára a kapra, és ennek nagyon komoly kulturális értéke van. Németországban, sok térségben az élelmezési rátával, élelmezési tanácsokhoz kapcsolják ezt, és ahhoz, hogy a környezetből kell az élelmiszert kinyerni, ez egy kiváló megközelítés a globalizáció elleni fellépés és különböző finanszírozás. Nos, ezt egyszerűen támogatnunk kell. ami a konkrét problémánkat illeti, hogyan tudunk önöknek segíteni? Hogyha egy nagyváros közelében vannak ilyen projektek, mondjuk Frankfurt környékén, ott hektáronként másfél milliót kell a termőföldért fizetni, akkor állandóan fenyegeti ezen projekteket az a tény, hogy a város egyszerűen kinyúlik ezen területekig. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a várostervezésbe is figyelembe venni, hogy a város egyszerűen ö, még, mégiscsak ö, figyelembe vegye ezen projekteket. Van egy másik probléma is. Én a gerillát nem tartom igazán nagyra, de egy ilyen szigeten, nagyon komoly, egy ilyen közlekedési szigeten nagyon nagy a szennyezés, a légszennyezés, és ennek is lehetnek kihatásai ezen termékekre. Még van egy konkrét kérdésem. Tehát kevés a terület, toronyházak, nos, hogyan lehetne mondjuk háztetőkön is termelni, mezőgazdasági termelést elérni. A várostervezés mindenképpen nagy segítség lehetne, végül pedig ezen projektek finanszírozása saját kezdeményezésű projektekre vonatkozik, de hogyan férnek hozzá finanszírozáshoz ezen projektek, hogyha úgy gondoljuk, hogy lehetne javítani ezek, ezáltal a helyzetükön. Egnyúr következik. Néha egyetértek a zöld lobbival, elnök úr. Főleg amikor az élelmiszer pazarlásról beszélnek, rengeteg élelmiszer megy pocsékba, főleg a városi területeken, és ez kiváló táp a sertéseknek. Régen ezt is csináltuk, moslékot adtunk a, sert, a sertéseknek, de hát ez tovább vált, nagy kár, nagy kár. Az embereket akkoriban érdekelte még a gazdálkodás, volt egy ehető termék, gyakorlatilag mindent meg tud enni egy sertés. A jogszabályok azonban lehetetlenítették ezt a gyakorlatot, ezt. Amikor emberi élelmiszer hulladékot adunk a disznóknak, ez nem kívánatos gyakorlattá vált. Ugyanakkor szerintem, hogyha megfelelően kezeljük ezt az emberi hulladékot, élelmiszer hulladékot, azt, akkor ezt meg lehet oldani. Szerintem azért van annyi Azért van annyi patkány, mert nem megfelelően bánunk az élelmiszer hulladékkal, és szerintem, hogyha a sertéseket visszatennénk ebbe a körforgásba, sok mindent megoldanánk. Én igazából nem azt mondanám, hogy város körüli mezőgazdaság, hanem a városok környékén történő mezőgazdasági tevékenység. Nos, lehet aktívan mezőgazdaságot folytatni egy városi területen, de ez sajnos a vandalizmussal is nem kell nézni annak, aki ezt próbálja megtenni, mert bizony az emberek bedobnák a szemetet a, a gazdálkodási területbe, vagy leülnék az állatokat, ezzel is szembe kell nézni. Láttam, hogy azért sikerek is vannak. Én úgy gondolom, hogy amit mutattak azok a képek, inkább vidéknek tűntek. Az biztos, hogy vannak olyan erőforrásaink, amit elpazarolunk, pedig ezeket föl lehetne használni. Flanagan úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a lenyűgöző prezentációt. Először az jut eszembe a városi mezőgazdaságról, és erről nagyon jól szóltak a vendégeink, hogy itt bizonyos veszélyeket is rejtez. Három gyermekemmel és a feleségémmel megpróbáltam megpróbáltam ellenállni a különböző veszélyeknek, fertőzéseknek. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e felmérések, tehát hogy milyen fertőzések léteznek. A mentális egészség, hogy az embereknek visszaadják a valós életérzését, ugye, hogyha valaki a, a munkája mellett mezőgazdaságot is végez, meg az tevékenységet is, akkor visszatér a való életbe. De mondom, a szennyező anyagok kérdése az aggasztó. Nos, Kanadában a kannabiszt legálissá tették. Úgy beszélünk a városi gazdálkodásról, mint hogy ez újdonság lenne. Hát ez nem újdonság. Főleg Kanadában nem. És a mezőgazdasági, a mezőgazdasági tevékenységet a városokban, ma Kanadában legalizálták, és remélem, hogy az én saját mezőgazdasági tevékenységemet is legalizálják majd a városban. Bogovics úr következik. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a tanulmányt, nagy érdeklődéssel hallgattam a beszámolójukat, örülök a itt hallottaknak. Egyre több ember van annak tudatában, hogy élelmiszert nem csak a vidéki területen lehet hagyományos módon termeszteni, hanem vidéki, vagy, hanem városi, vagy városok környéki területeken is. Nos, én voltam annak idején polgármester, utána pedig miniszter, és részt vettem, illetve kialakítottam egy olyan projektet, részt vettem egy olyan projektben, ahol az iskolai udvarokon kerteket, gyümölcsös, illetve zöldséges veteményeket alakítottunk ki. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egészséges, helyben megtermesztett élelmiszerünk, illetve a önellátás szempontjából is nagyon fontos, és ez egy egészen új eh, életmódot is eh, mindenképpen reklámoz, ez pozitív. Még egy dolog, a fiatalokat közelebb hozhatjuk ahhoz, hogy eh, hogyan állítják elő az élelmiszert. Egyre kevesebb fiatal vidéki nem is tudják, hogy hogyan állítják elő az élelmiszert. Vannak olyan gyerekek, ugye erre mindenki hallott, akik azt gondolják, hogy a tehenek lilák. Tehát a mentalitást kell megváltoztatni. Egyéb példák. Pozitív gyakorlatok, például a városi méhészkedés, egészségügyi szempontból ez is nagyon hasznos dolog, illetve van egy még újabb példa, frissebb példa, egy városi területen a gazdálkodást és a fogyatékosok munkavállalását sikerült összeegyeztetni. Ez egy tejgazdaság, amiről beszélek, illetve zöldségeket is termesztenek, Ezeket aztán óvodákba, idősek otthonákba szállították el, így aztán ezek az intézmények helyi zöldséghez, illetve tejtermékhez jutnak, és a fogyatékkal élők pedig munkához jutottak. Nem kell félnünk, nem arról van szó, hogy átalakulnának a városok emiatt, de szerintem nagyon sok pozitív szociális dimenziója van ennek. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Nos, a szavazólista, a felszólalók listájának végére értünk. A bizottság képviseletében megadom a szót Polken úrnak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a rendkívül érdekes tanulmányt, amely mutatja, hogy mennyire sokszínű, szerte ágazó a városi és város környéki mezőgazdaság, és milyen szerepet vállal a városfejlesztésben konkrétabban. A tanulmány kiválóan bemutatja, hogy ez a fajta mezőgazdaság hozzájárulhat ahhoz, hogy a vidék és a város közötti kapcsolatokat kialakítsuk. Úgy gondolom, hogy ez szintén nagyon fontos számunkra. Ami a rendelkezésre álló eszközöket illeti az ilyen jellegű tevékenységek támogatására vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy a tanulmány azt mutatja, hogy különböző eszközök már most rendelkezésre állnak. A mezőgazdasági politika, a mezőgazdasági beruházást nem csak vidéki területekre korlátozzuk, a városi területek is hozzáférhetnek ilyen beruházásokhoz, és a környezetvédelmi intézkedések is rendelkezésre állnak. Tehát már most sok eszköz áll rendelkezésre. A tanulmány kiválóan bemutatja, hogy fontos egy stratégiát kialakítani, hogy ezen különböző eszközöket összekössük. Ebben az összefüggésben a tanulmánya líderről beszél, de nem csak a líder létezik. A közösség által vezetett helyi fejlődés teljes koncepciója felmerül itt, és ezt nagyon magas szinten tanulmányozzuk. Fontos, hogy ezen eszközöket alkalmazzuk, és a már rendelkezésre álló eszközöket specifikus kontextusban tudjuk alkalmazni. Láthatjuk, hogy ami a speciális tervezést illeti, ez nagyon fontos tényező ezen kezdeményezések szempontjából. Hogyha megnézzük a szakpolitikai ajánlásokat, azt javasolják, hogy legyen egy bónusz kifizetés városi város környéki mezőgazdaságra, amikor fiatal gazdák kezdenek gazdálkodásba. Tehát egy fiatal gazda egy városhoz közel több támogatást kap, mint egy fiatal gazda, aki mondjuk vidéken próbál egy tevékenységet beindítani. Hát nem tudom, hogy mennyire jogos mennyire mondhatjuk azt, hogy egy nagyon távoli területen, a piacoktól messze élő gazda mennyire van kevésbé hátrányos helyzetben, mint egy város környéki gazda. Ettől még nagyon komoly hozzáadott értéket és közjavat képviselhet ez a jellegű tevékenység, és komoly értéket jelenthet a már meglévő eszközök keretein belül. Tak, teraz może dwa słowa z mojej strony. Még egy-két észrevételem lenne nekem is, mondja az elnök úr. Meg tudjuk állapítani, hogy az ilyen jellegű tevékenység terjedőben van. És termőföldet használnak fel ezen tevékenységekre. Tehát, hogyha valahol jó a termőföld, jó a föld, általában ott próbálnak terjeszkedni a városok, és egyszerűen felhasználták ezen jó termőföldeket. Lengyelországban a szakértők becslése szerint nagyon komoly aránya a jó termőföldnek már nem kerül mezőgazdasági felhasználásra. A helyi önkormányzatok felfigyeltek erre a jelenségre, Figyelembe kell venni természetesen a föld árát, hogyha építési területre használják fel, építkezési területre, ezen tényezőket mind figyelembe kell venni. Az egy külön probléma. Felmerül a kérdés, hogy ha város környéki gazdálkodókról beszélünk, ők megpróbálják a történelmi tevékenységet fenntartani, nem feltétlenül az egész területen, de fel lehet, fent lehet tartani a város környéki mezőgazdaságot. Ami viszont a városi, városon belüli mezőgazdaságot illeti, hogy ott milyen termelési módszerekkel dolgoznak, ez más kérdés, hiszen más jellegű módszerekkel dolgoznak. És közben felmerül a versenyképesség és az árkérdése is az ilyen jellegű városi mezőgazdaság különböző típusai mennyire versenyképesek? Tudjuk, hogy maga a mezőgazdasági tevékenység nagyon komoly nevelési értéket is képviselhet. Hogyha mondjuk fogyatékkal élők mezőgazdasági tevékenységet folytathatnak, vagy idősebbek, e, ennek lehetnek rehabilitációs és oktatási vetületei is. Ezen aspektusra is oda kell figyelnünk. Ezek nagyon fontos kérdések. Egyetértek a méhészkedésre vonatkozó kérdéssel is. A kérdés az, hogy lesz-e erre lehetőség? elége, hogyha a helyi önkormányzat foglalkozik ezzel? Tudjuk, hogy sok helyi önkormányzat valóban foglalkozik ezen kérdésekkel. És a múltban már voltak olyan intézetek, amelyek ilyen tevékenységeket tanulmányoztak. Vegyük Varsó példáját Lengyelországban. különböző tevékenységek jelentek meg, és hogyha valaki egy lakótelepen él, és szeretne gazdálkodni, akkor mindig is úgy érezte, hogy az ilyen jellegű mezőgazdasági tevékenységet könnyebben tudná vidéken folytatni. A parlament környékén is vannak példák A parlament körül is vannak virágtartók. Szombaton láttam egy valami szerkezetet, nem is tudtam, hogy mi volt ez. Sok erkét kötöttek össze, különböző konténereket és virágládákat, és ebben petrezselyem, mindenféle fűszernövények nőnek, az egyes városokban már sok helyen felütötte az ilyen jellegű gazdálkodás a fejét. Ez is város környéki mezőgazdaságnak számít? Amikor ezeket a nagy virágos ládákat látjuk városokban, akkor általában ott fűszernövényeket ültettek. Nos, most megadom a szót az előadóinknak a válaszadásra. Nem korlátozom a hozzászólási időt, de 18.30-kor be kell fejezni az ülést. Köszönöm. Um, thank you, uh, thank you very much for the... Nagyon köszönöm a kérdéseket. Először is Andrew képviselő felvetéseire szeretnék reagálni. Szeretném kiemelni, hogy az élelmiszer előállítás a városi környezetben egy olyan téma, amelynek esetében a mennyiségek kell a vidéki területek élelmiszertermelését nem lehet helyettesíteni. Nem is ez az alapötlet, hogy a városi és a vidéki területek között versenyt generáljunk. Szeretném Fők úrnak a kérdésére is válaszolni itt a bizottságtól. A városi, illetve a város környéki mezőgazdaság a városi fogyasztók és a vidéki területek között teremthet kapcsolatot. Megmutathatja, hogy a mezőgazdaság mit is képes adni a városi társadalomnak ez persze az élelmiszerellátáson túlmutat. Az élelmiszerellátás nyilván fontos téma, de ez még ezen is túlmutat. És inkább arról szól, hogy tudást adjunk a városi fogyasztónak, tudást adjunk az élelmiszerről, az élelmiszer előállításról, és hogy hozzájáruljunk a közösségek kiépítéséhez, hogy a fogyatékkal élőket integráljuk, konkrét kérésekre pozitív választ adjunk. Nem mennyiségi kérdés ez, hanem minőségi kérdés, hogy az embereknek legyen választásuk, szuverén döntésük legyen az, hogy hogy esznek, mit esznek, mit tesznek a tányérjukra. Hajszling úr kérdésére válaszolva, Említette, hogy jön az élelmiszeri, élelmiszer szakpolitikai tanács. Ez egy civil, ugye civil szervezetek, civil társadalom jelen van a vidéki területeken is. Régebben nem volt ez így. Most már azonban így van, és próbálják ezek a szervezetek, a próbálnak a keresletnek, a vidéki keresletnek kínálatot nyújtani, és a politikai téren is jelen lenni. Olyan valami ez, amelyre figyelmet kell szentelnünk. Amikor erről beszélünk, nem szabad elfelejteni, hogy a vidéki területet és az városi, a városi területet össze kell kötni. Persze nem csak a mezőgazdasági termelés állít a középpontban, vagy az élelmiszertermelés, hanem ez az egész, egész koncepció. Említette annak a példáját, hogy a technikai problémákkal, kérdésekkel, a nagy mennyiségű um, élelmiszer előállítással, hatalmas épületekkel hogyan lehet megbirkózni. Mi is ezt látjuk. Mi is látjuk főleg Hollandi- például Hollandiában, Számos kísérletet folytattak le, és hogyha az a kérdés, hogy hogyan lehet integrálni ezeket a mm, termelési formákat a városi mezőgazdaságba, akkor először meg kell néznünk, hogy mit is tud tenni a mezőgazdaság a vidék vidék, illetve a mezőgazdasági, a városi területen. A mezőgazdaság az nem egy városi funkció alapvetően, Szerettem volna reagálni Lenz Garcia képviselőnek a kérdésére is, mert közben elment, de a képviselőasszony beszélt az európai városi kezdeményezésről, amely egyszerre szakpolitikai eszköz és lehetőség arra, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a vidéki, illetve a városi területek között. Ezzel az eszközzel közelebb lehet hozni a két területet egymáshoz. Szerintem a lead eszközben is volt már hasonló. amelyet a helyi kezdeményezésekkel együtt arra lehetett használni, hogy konkrét keresletekre igényekre, mezőgazdasági igényekre választ adjunk a városi, illetve a város környéki kontextusban. Lehet, hogy én is még egy pár percet kihasználnám, pár felmaradt percet, és egy pár dologra reagálnék, amire a kollégám nem. Az első kérdés véleményem szerint, ha jól értettem, arra is vonatkozott, hogy persze az úgynevezett hagyományos rendszerekben nagyon sok most folyó mm, dolog rész munkaidős mezőgazdasági tevékenység keretében zajlik. Ez viszont a következő húsz évben lehet, hogy el fog tűnni, ugyanis egy generációs dologról van szó. Ez a veszteség, vagy ez az esetleges veszteség pedig arra kellene, hogy sarkaljon minket, hogy kimondjuk, hogy ezek azok a területek, amelyek esetében a mezőgazdasággal nem foglalkozó emberek is meg tapasztalják a mezőgazdasági munkát, és látják, hogy ezek a folyamatok hogyan zajlanak, hogyan lehet a természettel együtt dolgozni, együtt működni. Hallhattuk azt is, hogy az oktatási elem esetleg amiatt is kialakulhatott, hogy a fogyasztók kevésbé bizalmas, kevésbé bíznak a termékekben. Ezen tevékenységekhez tudás kapcsolódik, megismerjük, hogy megismerjük a, közöns, a közösségi mezőgazdaságon belül azt, hogy hogyan készülnek, hogyan lehet termelni ezeket a termékeket, hogyan is néz ki egy termőföld. Ez az ismeret, ezek az ismeretek pedig hozzáférést biztosítanak ahol a mezőgazdasághoz. Így lehet látni, hogy a mezőgazdaság egy olyan terület, amelybe nagyon sok forrás is megy A, gazda, a mezőgazdaság a a, az épületeken, épületekben van persze egy ütemterv folyamat, látjuk, hogy a, az építkezések nem kifejezetten foglalkoznak ezzel a vetülettel. megoldásokkal kell előállnunk, olyan megoldásokkal, amelyek persze teljes területeket, városokat talán nem tudnak lefedni, de mégis integrálni lehet őket. És akkor ott van az élelmiszer hulladék, a körök lezárása, valamint a kérdés, amely a háztartási mm, hulladékra is vonatkozott. Látjuk, hogy aratás után is van veszteség, aratás során is, ez pedig azzal függ össze, hogy a minőséget hogyan is határozzuk meg. Ebben a kezdeményezésben persze a gazdákkal együtt dolgozunk, és olyan minőségi termékeket fogadunk el, amelyek megfelelnek a mi piaci sémáinknak. Ez persze megint csak kérdéseket vet fel, felveti ennek a kérdését, hogy a stratégiában hogyan kell, lehet lezárni a köröket, ciklusokat, és lehet látni, hogy milyen különböző szakaszok vannak, és hogyan is lehet használni ezeket a fennmaradt termékeket, hogyan lehet azokat például bioenergia előállítására használni. Um, and we know... Aztán a szennyeződés kezelés kérdése. Nos, nehéz filmekről van szó általában, levegőben gyűlnek ezek fel. Kérdés csak az, hogy utca környékén történik ez a fajta szennyeződés, vagy nem nyilván ezt el lehetne kerülni. Talán gond az, hogy miután nincs meg a megfelelő szaktudás, sokszor a komposzt, vagy az organikus trágya, trágyát olyan mértékben használják fel, ami nem felel meg a jogszabályoknak. A jogi értelmezés, illetve a definíció értelmében ez talaj kiegészítő, nem lehet ezt talajként használni és elképzelhető, hogy például a nitrogén értékek négyszerese, nitrogén érték négyszerese egy hagyományos, mondjuk krumpli termesztésnél előírt értéknek. Aztán Szlovéniából érkezett az iskola udvarokon történő kertészkedésre vonatkozó egy kérdés. Nos, vannak különböző kezdeményezések, és úgy látjuk, hogy ezekben a kezdeményezésekben a résztvevők tényleg szeretnének valamit hozzátenni az ezzel kapcsolatos tudáshoz. És hát eh, számos változó befolyásolja ezeknek a projekteknek a sikerességét, akár az időjárás, eh, akár az időjárás is. Van néhány jól bevált példánk. Aztán az elnök úr kérdése, jaj nem, Először a különböző eszközök, illetve a bónusz kifizetések, ez valóban gond. Úgy gondoltuk, hogy ezt együttműködés, tehát a, a különböző gazdák közötti együttműködésre lehet adni, hogyha a lánc különböző elemei között van együttműködés, tehát legyen itt szó gazda-gazda, vagy gazda-fogyasztó között, akkor ezt lehetne honorálni. Aztán milyen pozitív hatása van annak, hogy közjót termelnek, illetve ezt hogyan lehet szintén honorálni. Nos, egy, az együttműködésen keresztül egészen más, hogy jelennek meg a térben a különböző opciók, például a termőföld del való takarékoskodás, illetve hatékonyabb felhasználás, ez is megfontolandó. Utolsó mondatom, nem, elnézést még önnek, az is nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság általában nem magántulajdonban lévő termő területeken történik, és hát az ilyen állami tulajdonban lévő földek nem számíthatnak első vagy második pillérbeli támogatásra. Elnök úr kérdése, A városok hagyományosan ott alakultak ki, ahol jó volt a termőföld, mert ott lehetett élelmiszert termeszteni, és a városok körüli területen sokkal nagyobb, sokkal nagyobb termőföld veszteségre számítunk, mint magá, magukban a városi területeken. A zöld falat hogyan lehetne elnevezni? Van egy terminus technikus, amit mi használunk. Ez egy természet alapú megoldás, így hívjuk mi ezt. Nagyon sok stratégia vonatkozik arra, vagy irányul arra, hogy úgynevezett produktív zöld területeket hozunk létre a városokon belül. Egyrészt élelmiszert hozhatunk létre, másrészt hűtő hatást is jelent ez. Persze fölmerül az, hogy mennyire van az utak mellett ez a terület, mekkora területről van szó. Én sem mondanám, hogy ezeket mindenképpen meg kell enni, hogyha nagyon közel vannak az utakhoz az állat. Tenyésztés, egy nem megoldott terület, de a, a városi méhészkedés pozitív példa. Köszönöm szépen az érdeklődésüket, és köszönöm, hogy ilyen elgondolkodtató kérdéseket tettek fel. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönetet szeretnék mondani a két szakértőnknek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes eszmecsere volt. Azt hiszem, hogy gazdagodtunk ezáltal Mindenkit meg tudtunk hallgatni, minden, kérdés, minden kérdést fel lehetett tenni, ez ritkán van így. Köszönet a kollégáknak, köszönjük a koordinációt is, köszönjük, hogy létrehozták ezt az eszmecserét. Nagyon jól sikerült. Azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt a mai nagyon intenzív napot. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok. Holnap egy konferencián kell részt vennem. Úgyhogy De Castro úr fogja az ülést elnökölni. Köszönet mindenkinek, az elnök köszönetet mond a tolmácsoknak, és mindenkinek kellemes estét.